Kinek. és még egyszer jó napot franciául, sőt angolul is, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Üdvözlöm a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament tisztelt képviselőit! Ma egy közös parlamentközi találkozóra jöttünk össze, amelyen a az Európai Unió tagállamainak parlamentjei, illetve az Európai Parlament képviselői találkoznak. A téma demokratikus felelősség, belső biztonsági stratégia és az Európol, Eurojust és a Frontex szerepe. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nem ez az első alkalom, hogy találkozunk ebben az összetételben a nemzeti parlamentek képviselői, illetve az Európai Parlament képviselői jelenlétében, azért, hogy olyan releváns kérdésekkel foglalkozzunk, amelyek az európai szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségének kiépítésével kapcsolatosak a Lisszaboni szerződés összefüggésében. Több mint két éve lépett életbe a Lisszaboni szerződés, Nagyon jelentős esemény volt ez, hogy világosá vált, hogy az állampolgárok kerültek az európai folyamat középpontjába, az európai építkezés, az európai projekt középpontjába, illetve a politika alkotás középpontjába az Európai Parlamentben, illetve a nemzeti parlamentekben is, illetve az ezeknek az együttműködésében. De nem kapott elég hangsúlyt az, hogy ez az új intézményes szerkezet a Lisszaboni szerződés alapján mennyire megnehezíti majd a dolgunkat. A Lisszaboni szerződés elfogadása után derült ez ki. Eredeti célja az volt, hogy egyszerűsítse az eljárásokat, de azért ez részben teljesült is viszont sokkal e, egész más következményei is lettek. Bizonyos területeken összetettebbé tette a döntéshozatalt a parlamentben, és ez vonatkozik a nemzeti, illetve a, az Európai Parlamentre is, és ennek megalapozott oka volt, egyre inkább együtt kell működnünk az európai szakpolitikák megerősítésében, amelyek a szabadságra, szabadságbiztonság és jogérvényesülés térségére vonatkoznak, vagyis a külső határok védelme, a személyek szabad mozgása a, az Európai Unió területén, a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem, igazságügyi és rendőrségi együttműködés súlyos bűncselekmények tekintetében, amelyeknek határokon átnyúló a jellege van a különböző fenyegetettségek, csempészet, korrupció, csempészet, fegyvercsempészet, pénzmosás, biztonsági stratégia, a közös biztonsági kitűzésekre vonatkozólag, elsősorban a terrorizmussal összefüggésben, és természetesen az állampolgárok szabad mozgásának térségének kiépítése is ide tartozik, és az, hogy érvényesüljön minden joguk a nemzeti határoktól függetlenül, pontosan erről beszélünk mi ebben a körben. Tehát ez a mi kötelezettségvállalásunk a nemzeti jogalkotónak, illetve az európai jogalkotónak az Európai Unióról szóló szerződés 12. cikke alapján, amely alapján a nemzeti parlamentek aktívan hozzájárulnak az Európai Unió megfelelő működéséhez azzal, hogy részt vesznek a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés térségének életében, az ezen a területen kialakított szakpolitikák alapján. A 70. cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szól az Europol és az Eurojust értékeléséről ezek az ügynökségek, a rendőrség és a jog, az igazságügyi együttműködés területén működnek a 85. és a 88. cikk alapján, szintén az Európai Unió működéséről szóló szerződésből. Ennek keretében tartjuk most a második kiadását, úgymond, ennek a közös munkának. Ezt a folyamatot az Európai Unió nemzeti parlamentjei elnökeinek konferenciája indította el, 2010-ben került erre sor, akkor a parlamenti elnökök, házelnökök azt kérték, hogy a belga elnökség, az akkori belga elnökség vizsgálja meg a javaslatokat, amelyek alapján rendszeres konferenciákat tarthatnának a külpolitikai, belpolitikai, igazságügyi szakértők parlamenti szempontból ilyen összetételben. Azóta folytatjuk ezt a munkát, és ezért gyűltünk ma is össze. Legfontosabb feladatunk az állampolgárok védelme. Erre szolgál ez az együttműködés – egy közös Európai Uniós jogszabályrendszer alapján. Óriási kihívás ezeknek a jogszabályoknak a létrehozása, az alapvető jogok biztosítása az Európai Unió egészében, illetve az, hogy fenntartsuk a legfontosabb elemeit a nemzeti jogrendszereknek, jogrendeknek. Ezekre a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 87. cikke szól, amely kimondja, hogy a nemzeti jogszabályokatokat be kell vonni ebbe a munkába. Ezek az operatív szempontok sok kihívást vetnek fel, és nagyon sok feladattal ruháznak fel minket. Ezeket a feladatokat teljesítenünk kell, több európai ügynökség vesz részt ebben a munkában a Frontex, a Cipol, az IASO, az ENISA, és más releváns ügynökségek, amelyeket a szerződés határoz meg, az Europol és az Eurojust, ezeket már említettem, és több intézményközi rendszer működik, például a Schengeni információs rendszer, a VIS, a Eurodac rendszer, a svéd kezdeményezés is arra vonatkozott, hogy osszuk meg a releváns információkat, erre szolgálnak ezek az eszközök. Az Európai Unió építi ezeket a közös eszközöket, amelyeknek a célja, hogy a célkitűzéseinket közösen elérhessük segítségükkel, és az Európai Parlamentben a legutóbbi tanácsi határozat értelmében megszavaztuk, hogy az Európol Európai Uniós ügynökségé váljon a Stockholmi program keretében. A bizottságot arra kértük fel, hogy szeptemberre, 2010. szeptemberére jogszabály alkotási javaslatokat tegyen, amelyek tartalmazzák legalább a parlamenti felügyeletét az Eurojustnak és az Europolnak a tizedik cikk alapján ez az általános értékelést jelenti az igazságbiztonság és jogérvényesülés térségének összefüggésében, és az akkor elő irányzott ütemterv, amelynek célja, hogy a korábbi harmadik pillére vonatkozó jogszabályokat úgymond liszabonizálja, ehhez képest már némi késedelem merült fel. Ezért amit csak meg tudunk tenni, meg kell tennünk, hogy behozzuk ezt a lemaradást, és teljesíteni tudjuk célkitűzéseinket, figyelembe véve azokat az elvárásokat és reményeket, amelyeket az állampolgárok táplálnak ezzel a munkával kapcsolatosan, hiszen ezt szolgáljuk a Nemzeti és az Európai Parlamentben is. Az előadóink és az árnyék előadóink is ezen dolgoznak, ők kapcsolatot tartanak, szabályozott kapcsolatot az érdekelt ügynökségekkel és intézményekkel. Ez alapján, a logika alapján dolgozunk. Ez az az ösvény, amelyen járunk, ezen az úton járunk, és ezen folytatjuk a munkánkat egészen addig, amíg nem teljesülnek a céljaink, megtiszteltetés számomra, hogy jelen pillanatban is 43 képviselőt üdvözölhetünk itt, 25 nemzeti parlamentből, legalább 18 tagállamból, 25 parlamenti házból vagy kamarából. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hogy eléggé fontosnak tartották eh, ezt a feladatot, eh, amelyet magunk elé tűztünk, és eh, ebben a körben az elnöki széket nagy örömmel osztom meg Malmström biztos asszonyjal, Cecilia Malmströmmel, akinek a portfóliója a belügyi tárca az Európai Bizottságon belül, illetve Adam Rapacki miniszter úrral, aki a tanácsot képviseli. Ő a belső biztonsági állandó bizottság tagja, a lengyel elnökséget képviseli. Először Mászröm biztos asszonyt hallgatjuk meg, aztán Rapacki urat, és őket követi majd néhány beszámoló, konkrét kérdésekben, ebben a kérdéskörben, és azután természetesen vitára kerül sor. Szeretnénk tartani magunkat az előirányzott időkorlátokhoz, és ezért azt tervezzük, hogy minden körben két nemzeti parlamenti képviselő és egy európai parlamenti képviselő szólalhat fel, és kérem, hogy tartsák szem előtt felszólalásaikban a két perces határt. Nyilván rugalmasak leszünk ennek a betartatásában, de ezért kérem tartsák ezt szem előtt, mert azért elég szép számban jelentünk meg itt, és szeretnénk, hogyha végére jutnánk az egyébként eléggé terhelt napirendünknek. Köszönöm szépen, Mászlöm asszony, nem akarom korlátozni, önre nem vonatkozik ez az időkorlátozás. Kérem, hogy most mondja el üdvözlő beszédét, kíváncsian várjuk a gondolatait. Mászlöm asszony, öné a szó. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kép. Barátaim, hölgyeim és uraim, nagy öröm számra itt lehetek önök előtt örülök, hogy így sokan eljöttek e fontos témák megtárgyalására, amelyek a mai és holnapi rendünket alkotják. A biztonság, ahogy az elnök úr is elmondotta, prioritást élvez állampolgáraink körében. Az Euróbarométer és más fölmérések is. Ha azt kérdezzük az állampolgároktól, mi a legfontosabb számunkra gyakran a biztonságot teszik az első helyre. Így módon az Európai Unió is azt hivatott biztosítani, garantálni, hogy biztonságban éljenek állampolgáraink és állampolgáraink is kell, hogy bízzanak abban, hogy alapjogaik, különösen a magánszféra joga és a személyes adatok védelmének joga, jogát tiszteletben tartjuk. Ebben a keretben rendkívül fontos az, hogy az EU cselekvései fölött parlamenti felügyelet valósuljon meg, mert ez ad legitimitást ezen kényes területen tett lépéseinknek. A Lisszaboni szerződés megadta önöknek is a jogot, hogy az EU szakpolitikák végrehajtását ban felügyeleti joggal éljenek a biztonság kérdésében. Ez egyik legjobb innováció újítás a szerződésben, mert nagyobb átláthatóságot, számon kérhetőséget tesz lehetővé, és az állampolgárok részvételének mélyítését is lehetővé teszi ebben a sokszor konfliktusos területben. Az Európai Unióban gyakran mindannyian szembe kell nézzünk a szervezetbűnözéssel, terrorizmussal, kábítószer, embercsempészettel, és ezek a biztonsági kihívások egyre szofisztikáltabbak lesznek, egyre inkább határon átnyúló módon valósulnak meg. A bűnkövetők csak úgy, mint mi is, hasznát látják az új technológiáknak, alkalmazzák ezeket, és egyre inkább diverzifikálódnak a, bűnelkövetői csoportok. Hogy ezekkel a fenyegetésekkel szembenézzünk, ezért az Európai Parlament és a nemzeti hatóságok és parlamentek együtt kell működjenek. Kulcsfontosságú a tagállami hatóságok és parlamentek részletel, hiszen a bűncselekmények elleni harc jó részt a tagállami hatáskörébe esik. Ugyanakkor az, hogy az Európai Unió a biztonság és a jogállamiság területe legyen feltétlenül a mi felelősségi körünk is. Az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt elfogadott egy kommunikét az Európai Uniós Biztonsági Stratégia tárgyában. Ebben a kommunikében öt prioritási területet határoztunk meg, ahol az Európai Unió hozzáadott értéket hozhat és konkrét lépéseket tehet. Az öt stratégiai cél, amelyet felsorol a szöveg, a szeveret és súlyos bűnözés megelőzése, a terrorizmus elleni harc, a szájber bűncselekmények elleni harc, a külső határok védelme és ötödször a, a természetes és ember okozta katasztrófák elleni fellépés. Ez egy közös napi rend az Európai Unió és a tagállamok számára, hogy szembenézzenek a biztonsági kihívásokkal az elkövetkező négy évben az intézmények, a tagállamok és a vonatkozó ügynökségek keményen együtt kell működjenek nap mint nap, annak érdekében, hogy végrehajtassuk ezt a stratégiát. Az Európai Uniós ügynökségek szerepe, melyek részt vesznek a biztonság kérdésekben, egyre növekszik. Délután beszélünk ezen konkrét tevékenységekről majd. Az ügynökségek abban is fontosak, hogy az ISS-t végrehajthassák, az ügynökségek potenciálja akkor használható, aknázható ki legjobban, hogy a többi ügynökséggel együttműködnek, valamint a tagállamokkal és az EU intézmények körével. Az Európai Bizottság jövőre, ahogy az elnök úr is utalt rá, bemutat, beterjeszt egy javaslatot az Európol reformjára, hogy erősítse a súlyos bűncselekményeket, nyomozati munkát, beleértve a cyber bűncselekményeket is, és a demokratikus felügyeletet jobban tudjuk alkalmazni majd a javaslatot továbbadjuk, majd a Sziporra vonatkozóan is, hogy egy hatékony és modern ügynökség jön létre, amely képes kulcsszerepet játszani az európai képzési tervben, amelyet a bizottság jövőre tervez majd meg. A mai ülés te, címe a demokratikus számon kérhetőség. Erősen hiszek abban, hogy a demokratikus legitimitása az Európai Uniós ügynökségeknek hasznát látja majd annak, ha átláthatóbbá tesszük a működésüket a parlament részéről. Ezért tervezzük az Európol többes éves stratégiája tárgyában a megbeszéléseket a parlamenttel, valamint a több éves programot is meg szeretnék beszélni a parlamenttel, és több információt kell átadjanak az ügynökségek a parlamentnek. A jelenlegi Frontex szabályozás jó példáját nyújtja annak, hogy a demokratikus számonkérhetőség hogyan alkalmazható. Az ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet éves alapon munkájáról, és a parlament meghívhatja az ügynökség igazgatóját, hogy beszámoljon az általa végrehajtott tevékenységekről. A demokratikus számon kérhetőség fontos része az új Schengeni irányításnak. A bizottság két héttel ezelőtt beterjedt javaslata a személyek szabad mozgását igyekszik erősíteni, amely alapvető elve az Európai Uniónak. Minden ilyen erre vonatkozó rendszer az EU-ra kell alapozni, és az Európai Parlament részvételét követeli meg, ezért a 77-es cikkre a, alapoz ez a javaslat. Most ö, zárjuk le az a belső biztonsági stratégia végrehajtásáról szóló jele éves jelentést. Ez majd felméri a stratégia végrehajtásának lépéseit, és ajánlásokat fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan az Európol, együtt az Eurojust-tal és a frontex hozzájárult ahhoz, hogy megírhassuk ezt a jelentést az EU belső biztonságának állapotáról mindazok a fenyegetések, amelyek a jelentésben szerepelnek, továbbra is fennállnak, nem tűntek el, súlyuk nem csökkent. Sok célt elértünk ugyan, de további cselekvésekre van szükség. A szervezetbűnözés elleni harcban nagyon jó előrelépések könyvehettünk el, EU jogszabályok születtek, például a, a utasadatok kezelésére, akik elhagyják az Európai Unió területét, antikorrupciós csomagokat és visszafizettetési szabályokat fogadtunk el, és olyan irányelvet is, amely jobban meghatároz az ilyenlegű bűncselekményeket és az áldozatok védelmét is erőteljesen biztosítja. A vagyon visszafizettetési szabályozásban és a súlyos bűncselekmények elleni harcban is ebből léptünk. A közös nyomozás, egy közös nyomozati csapatok felállítása is jó eredményeket hozott, és gyakrabban lesz alkalmazható a jövőben. A terrorizmus elleni harcban különösen ott léptünk előre, hogy a radikalizációs tudatosítási hálózat létrejött egy hónappal ezelőtt, valamint egy kommunikét írtunk az Európai Unióban terrorista finanszírozási rendszerekről szóló jelentés írása és folyamatban, valamint a terroristák vagyonának befagyasztása és a földi közlekedés biztonságának erősítése is ide tartozik. Valamint egy, létrehozunk egy cybercrime központot Európában, az illegális online tartalmak elleni harcra, illetve komputer sürgősségi válaszadó csapatokat is felállítottunk. A határőrizet tekintetében biztosítunk kell azt, hogy a tagállamok között folyik az együttműködés a hatalmányhoz bűncselekmények elleni harcban. A bizottság az Euroszúr tekintetében decemberben terez be egy ö, ö, ajánlást. A válságkezelés is fontos prioritás, lassabban haladunk itt előre, mint terveztük, a kockázat elemzés tekintetében történt előrelépés, valamint a katasztrofa kezeléssel együtt ez egy a fenyegetettségek értékelésének európai modelljét hozza majd létre. Ugyanakkor a válságkezelés területén további súlyos erőfeszítésekre van szükség, hogyha a görög a kitűzött célokat. Az EU és a tagállamok között erőteljes együttműködésre van szükség ennek érdekében, és ahogy elmondottam, az első mondatomban alapvető fontosságú hogy figyelembe vegyük mindezek közben az alapjogokat, amelyek a Lisszaboni szerződés integráns részét képezik most már. Az elnök úr, a parlamenti képviselők nagyon fontos szerepet játszanak Lisszabon után, ez üdvözlendő, még akkor is, hogyha ez kezdetben némi vitákat indított el az intézmények értelmezésében, az új helyzet értelmezésében. Egy jó példa erre a belső biztonsági stratégiáról írott Borsalino féle saját kezdeményezésű jelentés. E jelentés írásában is szeretnék együttműködni önökkel. Remélem, hogy a belső biztonságra szóló éves jelentés lehetőséget nyújt arra, hogy a nemzeti parlamentekkel is egyfajta fórumot teremtsünk. A Európában a biztonság nem építhető ki az erős demokratikus számunk kérhetőség elvei nélkül, és ennek érdekében teszünk most lépéseket a mai rendezvény során, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, Malmström, biztos asszony. Most hallgassuk meg Adam Rapacki urat, aki, mint már mondtam, a helyettes belügyminiszter Lengyelországban, illetve a Kozi vagyis a belső biztonsági állandó bizottság elnöke a tanácsban, a tanács lengyel elnökségének képviseletében van jelen, majd eh, Rita Borsellino asszony következik, aki eh, az Európai Unió belső biztonsági stratégiájával kapcsolatos előadó az Európai Parlamentben, illetve Giuseppe Cattaldi professzor követi majd őt. Tehát először Rapacki úr önök kapja meg a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ezt a meghívót nagy örömmel fogadtam, és nagyon örülök, hogy részt vehetek az a parlament közi találkozón, amely a Europol, Eurojust és a Frontex szerepéről tanácskozik. Nagyon fontos, hogy megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket szakértők bevonásával. Én magam is gyakorlati szakembernek tartom magam, 20 éve 20 évet dolgoztam az a lengyel rendőrség szervezetében, a szervezet bűnözés elleni részlegben. A szakértői tárgyalások nagyon nagy kihívást jelentenek a belső biztonság témakörében, mert már 18 hónapja, vagyis másfél éve az Európai Unió belső biztonsági stratégiája életben van. Ez meghatározta a legfontosabb biztonsági fenyegetettségeket az Európai Unió számára. Ezek nem csak olyan fenyegetések, amelyek egyetlen tagállamra vonatkoznának, hanem határon átnyúló jellegűek. Ezeket közösen kell leküzdenünk. A szervezett bűnözés, a terrorizmus, a, az internetes bűnözés, vagy bármilyen más nemzetközi bűnözési forma csak is nemzetközi együttműködéssel küzdhető le. A belső stratégia, a belső biztonsági stratégia azt is kimondja, hogy azok az intézkedések és eszközök, amelyeknek a célja az erre vonatkozó rendelkezések végrehajtása, közös értékeken kell, hogy alapuljanak. Olyan értékeken, mint a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető emberi jogok érvényesülése, és ezt rendőrségi tapasztalatom alapján is mondom, hiszen a rendőrségek és a rendészeti szervek munkájának középpontjában mindig is a törvény érvényesítése áll, illetve a biztonság biztosítása az állampolgárok számára nyilván megfelelő egyensúlyban az alapjogok érvényesülésével. Ezeknek a célja az belső biztonság érvényesítése, de az ilyen intézkedéseknek mindig arányosnak, szükségesnek és célzottnak kell lenniük. Nem alakulhat ki olyan helyzet ugyanis, amikor a biztonság bizonyos szintű biztosítása csorbítaná a személyi jogok, illetve az emberi jogok érvényesülését. Egy egyensúlyt kell kialakítani ebben. A belső biztonsági stratégiának figyelembe kell vennie a személyes adatok felhasználásának szabályait mind az Európai Unió, mind pedig harmadik országok állampolgáraira vonatkozólag, és megfelelő egyensúlyt kell kialakítani az adatfeldolgozás szükségessége között, illetve a személyi adatok védelme között. Új technikai megoldások nem fenyegethetik a személyes adatok védelmét, hanem többlet lehetőséget kell kapnunk ezen, ezek által arra, hogy védjük ezeket az adatokat. Jelenleg olyan szabványokkal dolgozunk az adatok fogadása, feldolgozása és cseréje tekintetében, amelyeknek az alapja az arányosság, jogszerűség szabálya, az adattárolásra meghatározott idő áll rendelkezésünkre, különböző titkosítási szabályok érvényesülnek, illetve felügyeleti szervek is ellenőrzik ezt a tevékenységet, vagyis a személyes adatok kezelését. Ezek a feltételek gondoskodnak arról, hogy azok az adatok, amelyeknek segítségével megfelelő biztonsági rendszert kívánunk létrehozni az európai állampolgárok számára, ezek az adatok megfelelő védelemben részesülnek. Nagyon lényeges, hogy az Európai Uniós állampolgárok tudatosságát is fokozzuk, tudatában vannak jogaik korlátozásának is, aminek az a célja, hogy a belső biztonságot garantálni tudjuk. Az állampolgároknak tudniuk kell, hogy melyek a releváns intézmények jogai, kötelezettségei, de azt is tudniuk kell, hogy ezek a testületek megfelelő felügyelet alatt is állnak. Az egyensúly az alapvető jogok védelme, illetve a bűnüldözési szervek szükségletei között sajátos kihívásokat teremt mind a nemzeti parlamentek, mind pedig az Európai Parlament számára. Azért is mondom ezt, mert a parlamentek jó törvényeket hozhatnak, megfelelő jogszabályokat a megszerzett és feldolgozott adatok alapján, de az is kötelezettségük a parlamenteknek, hogy tájékoztassák egymást az adatokról, különösen a kényes jellegű adatokról, amelyeket különböző műveletekben különböző intézkedések kapcsán gyűjtöttek. Az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek is joguk van információt kérni, konkrét célzott információkérésre, illetve hogy felülvizsgálják, felügyeljék az adatfeldolgozást az polgári jogok érvényesülése szempontjából. A COZI, a, az a szakbizottság, amelynek én vagyok az elnöke a lengyel elnökség során, ez a szakbizottság kezeli a belső biztonsági stratégiát és ennek a végrehajtását, amelynek keretében több éves stratégiai terveket dolgozunk ki, olyan terveket, amelyeknek az alapja a különböző fenyegetettségi területek meghatározása, különösen a szervezett bűnözés tekintetében. Ezek alapján készülnek az operatív tervek, amelyek célja, hogy ezekkel a kihívásokkal hatékonyan tudjunk szembeszállni. A bizottságunk munkájában nagyon nagy figyelmet fordítunk az olyan folyamatok megfigyelésére, amelyek a polgári jogok érvényesüléséhez kapcsolódnak. Az elnökségi időszak során Lengyelország minden erőfeszítést megtesz majd annak érdekében, hogy a stratégia végrehajtása megfelelően történjen a, az alapjogok érvényesülése szempontjából, és ez az európai szakpolitikákban is tükröződjön. Köszönöm szépen. Most pedig az előadő asszony Rita Borsellino kapja meg a szót. A Libe Parlament és az Európai Parlament, a Libe Bizottság és az Európai Parlament tagja. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, egy év telt el azóta, hogy utoljára találkoztunk, sőt, majdnem kettő év telt el a Lisszaboni szerződés és az alapjogi karta életbelépése óta. Ellentétben azzal, amit gyakran mondunk, a szerződés nem csak a jogi rendszer fejlődését mutatta, hanem minőségi váltást adott, különösen az Európai Unió átalakítására vonatkozó politikák területén, a szabadság, biztonság és a jogtérsége megerősítésében. Korábban az adminisztrációk közötti együttműködésről beszéltünk egy-két minimum normával, például a menedékjogi politikával többek között, és most a szerződés valóban a határok védelme, illetve a migrációs politika területén közös irányvonalakat határozott meg, ami pedig a belső biztonságot illeti. A nemzeti stratégiákon túl európai perspektívára tekintünk, ahogy a szerződés 12. cikkeje kimondja, a nemzeti parlamenteknek is hozzá kell járulnia ehhez a gyakorlathoz, anélkül természetesen, hogy a kétoldalú kapcsolatokat föladnák a megfelelő kormányokkal. Európai perspektívában lehet csak választ adni a globalizáció kihívásaira, mind gazdasági és pénzügyi szempontból, mind pedig a migrációs hullámok, illetve a határvédelem tekintetében. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, az Európai Unió az elmúlt évben sajnos rájött arra, hogy a pénzügyi kormányzási eszközt nem fejlesztette ki megfelelően, pedig akkor kellett volna, amikor a közös valutát létrehozták. Most próbáljuk utolérni magunkat ebben a tekintetben. Nos, én személy szerint remélem, hogy nem ugyanez fog történni a szabadság, biztonság és jog térségével kapcsolatos politikák területén. Az elmúlt időkben egy nagyon veszélyes elterjedését láttuk a bizalom hiányának bizonyos tagállamok között, illetve megvan a tendencia a, abba az irányba is, hogy a nemzeti határ ellenőrzéseket visszaállítsák. Ezek a kezdeményezések a kockázat miatt merültek föl, a biztonsági kockázat miatt, hiszen hogyha egyes tagállamok nem biztosítják a garanciát a szabad mozgáshoz való joghoz, ami legalább olyan fontos, mint az eurógazdaság szempontjából. Itt az ideje, hogy közösen gondolkodjunk ezekről a dolgokról, nagyobb fokú szolidaritásról tegyünk tanúbizonyságot, és kötelezettséget vállaljunk, félretéve a populizmust. A szolidaritás az európai alkotmány lelke, alapja. A 80-as a szerződésnek kényszerít bennünket a szolidaritásra nem csak pénzügyi szempontból, és ez részben nyilvánvaló a Stokholmi Európai Tanácsi végkövetkeztetésekben, illetve a konkrét stratégiákban, mint a belső biztonsági stratégia, amelyet a múlt évben fogadtak el. megfelelő igazságos együttműködést szeretnénk tehát, és az Európai Unió kimondta, hogy Romániának és Bulgáriának is meg kell kezdenie, kezdenie Schengeni együttműködési munkáját, hiszen a szigorú technikai standardoknak már megfelelnek. Itt az ideje tehát, hogy további körülményeket teljesítsenek, feltételeket teljesítsenek. Ez természetesen a Schengeni terület kibővítése veszélyekkel is járhat, azonban kollektív fellépést is előirányoz ezen országok számára. Hogyha határellenőrzést szeretnénk, illetve kölcsönös értékelést, szigorúbb értékelést, akkor és a tanács és a bizottság erre vonatkozó javaslatokat tett, akkor ez a teljes területet le kell, hogy fedje, az Európai Unió teljes területét, nem csak a saját országunk területét. Ami pedig a belső biztonsági stratégiát illeti, várjuk az első operatív jelentést a bizottság részéről, és nagyon érdekes lesz majd a, ennek megvitatása. Remélem, hogy egy második éves jelentés is időben a kezünkbe jut majd. Azt is remélem, hogy a belső biztonsági bizottság, a COZI egy részletesebb jelentést küld majd számunkra. Ezt az anyagot megtalálják az any- a dossziéjukban. Szeretnék rámutatni arra is, hogy a jelenlegi információ csere intézmény között között, az intézmények között nem megfelelő mértékű, véleményem szerint, és ez nyilvánvaló. A LIBE szakbizottság információ szabadságára, illetve az Európai Uniós politika hatására vonatkozó állásfoglalásában is. Ez az Alfánó jelentés. Ez a frusztráció igen jelentős, különösen a szerződés kitételei miatt, miszerint a nemzeti parlamenteket és az európai parlamenteket tájékoztatni kell. Hogyha még ezt sem tudjuk megvalósítani, akkor a demokratikus elszámoltathatóságnak esélye sincs. Ezen két napos vita érdekes kiindulópontot adhat, illetve gondolatokat a Europol és Eurojust 2012-es programjához, valamint a Frontex programjához. Ezen kívül a Libe szakbizottság bizonyos tanulmányokat kért. Remélem, hogy ezek is érdekesek lesznek majd a nemzeti parlamentek számára. Például az európai ügynökségekről készül egy tanulmány, a stratégiák megvalósítását illetően, az Európai Tanácsi stratégiák megvalósítására vonatkozóan, és azt hiszem, hogy itt a metodológia megfelelő és komoly, de nem gondolom, hogy a következő politikai és biztonsági ciklust, ami 2013-ban indul majd, úgy kellene felállítani, hogy a nemzeti parlamentek ezt nem támasztják elő, egy, elő alá egy megfelelő rendszerrel. Aztán ott van az alapjogi tanulmány, szintén az európai ügynökségekre vonatkozik. Némi kritika érte az európai ügynökségeket, akkor, amikor önállóan lépnek fel, vagy pedig nemzeti hatóságokkal együtt. Azt hiszem, hogy ez egy komoly probléma, és valóban alaposan fontolóra kell venni. Az ügynökségek fontos és nehéz feladatot töltenek be, és a munkájuk a munkájukra vonatkozóan fontos, hogy a nemzeti parlamentek egyre rápillantást nyerjenek. Ugyanez vonatkozik a hasonló ügynökségekre, mint például a Frontexre. Egyre inkább létrejön egy ügynökségi hálózat, ahol a nemzeti hatóságokat képviselik, de nincsen parlamenti elszámoltathatóság és végül egy összehasonlító tanulmány készül a nemzeti parlamentek helyzetéről, már ami a bizalmas és titkosított információkhoz való hozzáférést illeti. Ez is egy nagyon fontos tanulmány, hiszen ahogyan a munkadokumentumomban is rámutattam, amikor biztonságról beszélünk, legyen ez belső vagy külső biztonság, bizonyos információkat védeni kell, titkosítani kell az EU vagy pedig az adott állam érdekeinek védelme érdekében. Ez azonban nem lehet kifogás arra, hogy az információhoz való hozzáférést megtiltsuk az állampolgárok képviselői számára, Európai Uniós vagy pedig nemzeti szinten. Azonban nincsenek kötelező érvényű szabályok a titkosított dokumentumokra vonatkozóan. Ez pedig azt jelenti, hogy egy nemzeti vagy egy Európai Uniós tisztviselő nagyon nagy hatalommal rendelkezik, hiszen dönthet arról, hogy ezt a hozzáférést megtiltja. Európai Uniós szinten, hogyha finoman akarok fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy elég zavaros a helyzet. A Cashman úr által végzett munka egy olyan rendeletre vonatkozik, amely jogalkotási javaslatot állít fel, és megpróbál egységesítést hozni ezen a területen. A jelentéstervezetemet nem találják meg az anyagban, mert kíváncsi voltam erre a vitára, illetve az árnyék jelentéstevők találkozóját is meg akartam várni, valamint ugyanígy a bizottsági közleményt, és remélem, hogy a tanácsot is meghallgathatjuk, mindezeket szeretném bevenni a munkámba. Már az idén el kell kezdenünk a belső biztonsági stratégia kapcsán a jövő évi munkánkat megtervezni, és így megfelelően kihasználhatjuk az időnket. Ezen kívül lehet, hogy nemzeti jelentéseken is el kellene gondolkodnunk, hiszen ez egyértelmű képet ad a helyzetről, de természetesen ezt majd az elnök fogja eldönteni, illetve a végkövetkeztetésekből látjuk majd. Köszönöm, Köszönöm Borszerényi asszony. Most az az első szakasz utolsó hozzászólása Giuseppe Cataldi professzor szájából, aki tudományos szakértői szempontból vizsgálja azt az egyensúlyt, amely a biztonság és szabadság között fenn kell álljon. Cataldi professzor, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid beszéddel készültem, angol nyelven, de először is anyanyelvemet szeretném megköszönni önöknek, az ülés szervezőinek, azt, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy néhány rövid gondolata hozzájáruljak a tudományos szempontból e kérdéskör tárgyalásához. Személyes szempontból is nagy megtiszteltetés, meg az általam képviselt egyetem szempontjából is, amelynek rektor helyettesek vagyok, a Nápolyi Egyetem szempontjából is megtiszteltetés, hogy meghívtak. Tehát a kartával kapcsolatban a szabadság, a biztonság és egyéni jogok kérdésköre, még a Lisszaboni szerződés életbelépése után két évvel is elmondott, hogy nem eléggé játszik központi szerepet az EU szakpolitikák, jogalkotás és ügynökségek működése szempontjából. A kormány közi együttműködés dolgozik főleg az Európai Unió biztonságán. Egy jól ismert ugye, eszközt, a marginális értékelési doktrínát szeretném, mint módszertant alkalmazni, amelyet az Európai Emberi Jogi Bíróság is alkalmaz, melynek potenciálja továbbra is kiaknázatlan maradt részben a operatív szinten is a belső biztonság igényének kérdése és az emberi jog érvényesülése közötti kényes egyensúly fenntartásában. A marginális appreciation értékelési módszertan a műveleti területen is alkalmazható. Párhuzam vonható a, egyrészt a bíróságok között, illetve a választott testületek működések között. Különféle eszközök és külön más más típusú legitimitás révén mind a két körnek szerepe van abban, hogy őrködjék a végrehajtó hatalom belügyi szervezetek intézkedései felett. Mert a régi hatás, hatáskörök és az új illetékességek között is egyensúlyt kell teremteni oly módon, hogy teljes bíróság és parlamenti felügyeletet hozunk létre, ahogy ezt a Lisszaboni szerződés is megköveteli, ám ez, amennyire látom, még távol van attól, hogy megvalósuljon stratégiai szinten sem, jogalkotási szinten, sőt, még műveleti szinten sem valósult meg ez teljes mértékben. Persze vannak kötelezettségek, kötelező feladatok, és vannak nehézségek, hadd említsem csak ezek közül némelyiket, például a harmadik állambeli állampolgárok problémája, akik a mi biztonság és igazságosságítérségünk nem Eh, épülhet ki harmadik államberi polgárok kárára, jogainak kárára a tamperei megalapodás fényében sem. Amikor egy nagyra törő projektet létrehoztuk, az, az alapjogok ö, valamint a civilizáció és a humanitárius, human, humanitárius értékek is kiárnak nem csak az Európai Uniós állampolgároknak, hanem harmadik állambeli polgároknak is. Nincs tehát értelme európai erdőt építeni. Aztán fontos kérdés a harmadik országok együttműködésének megszerzése, hiszen a biztonságpolitikák végrehajtása során nehéz sokszor fenntartani az emberi jogok csorbitatlan érvényesülését, eh, és ez megköveteli a harmadik államokkal való és azok ügynökségeivel, hivatalaival való együttműködést, valamint azon, azok bíróságaival és rendvédelmi szerveivel való együttműködést, amelyek sokszor, amelyeket sokszor nem ugyanazok az értékek irányítanak, mint az Európai Uniót. Ez persze nem lehet politikai alibő ránk nézvést arra, hogy ne tegyük meg ezeket a lépéseket. Tehát a biztonságról szóló biztonsági megállapodások nagyon fontos, hogy megvalósuljanak a nemzetközi szervezetekkel és a harmadik országbeli partnereinkkel is. Meg kell védjük a minimum normáinkat, standardjeinket hat említsem a Yusuf Kádi bírósági döntést a luxemburgi bíróság részéről, amely kimondta egyértelműen, hogy az alapjogok védelmének elve, amely olyan intézkedések bevezetésekor kell mérlegelni, amelyek terrorista gyanúval illetett személyek vagyontárgyának befagyasztását jelentette, meg kell feleljen az európai aki minden követelményének. Hölgyeim és uraim, hagy említsem ismét a Marginal Appreciation doktrinát és annak e módszertan alkalmazását. Azon kérdéskörre, amelyel ma foglalkozunk. A marginális értékelés a Strasburgi Bíróság diszkrecionális manőverében is kell, hogy érvényesüljön, és az Európai Emberi Jogi Konvencióhoz is kapcsolódik. A kulcsszavak jól ismertek. Szubszidizás és a rendszer felülvizsgáltanak igénye. A Strasburgi Bíróság esetjoga szerint a kötelező az illetékes országok fontos szerveivel folyamatosan fenntartani a kapcsolatot, és a nemzetközi bírók kell, hogy a korlátozás szükséges véleményt formáljon. Bármely az alapjogokba való indokolt beavatkozás bizonyos sajátságokat kell hordozon ahhoz, hogy az egyezmény elismerje ennek jogosságát. Hogy ezt kapcsoljam a mi témánkhoz, úgy gondolom, hogy az európai jogalkotási parlamentek, nemzeti parlamentek és európai parlament munkája közötti kapcsolat, valamint az EU belügyi kérdésekkel foglalkozó ügynökségei közötti kapcsolatot az emberi jogi bíróság joggyakorlatának megfelelően kell alakítani nemzeti és nemzetek fölötti szinten is az Európai Emberjogi Egyezmény követelménynek megfelelően. Meg kell vizsgáljuk a lehetőségét annak is, hogy a doktrinát megfordítva alkalmazzuk. Tehát a nemzetközi fenyegetésekkel szemben a nemzeti hatóságoknál jobban alkalmazhatóak az Európai Uniós ügynökségek, a nemzet és nemzet fölötti jogalkotási szinten kell bizonyítani bizonyos általános paraméterek érvényesülését, amennyiben a rendelkezések határon átnyúló joggal bírnak. A paraméterek pedig jól ismertek. A jogi ellenőrzés belső szinten hozzáférhetőség, bizonyosság, a legitim cél, fennállása a társadalmi érdek és az arányosság. Tehát a marginális értékelési doktrína alkalmazása konkrét ö, végrehajtási eszközként is alkalmazható, ahogy ezt a Stockholmi Program 7.2-es cikke is előirányozza. Tehát a parlament közi ö, ellenőrzés rendkívül fontosságú eszköz. Azért is, mert vannak továbbra is problémák, melyek érzékelhetők a tagállamok gyakorlatában az ügynökségek működését illetően. Hagy említsem a Német Szövetségi két, Bíróság 2009-es júniusi döntését, amely a Lisszaboni szerződés és a német alkotmány összeegyeztetőségét vizsgálta, és egy szűk értelmezését alkalmazta a Német Alkotmánybíróság a politikai cselekvések és a magánszféra védelmét tekintve. És ez kimondja, hogy a parlamenti felügyelet nem teljes körűként értékelhető ezen és ugye a demokratikus számonkérhetőség érvényesül, és sem teljes körű a Német Alkotmánybíróság ítélete szerint. Az a demokratikus tér, ahol a jogállamiság és a demokrácia ér, ér, teljes kör érvényesülése nem csak egy óhaj vagy egy morális aspiráció, hanem jogi kötelezettség is ezen jogértelmezés alapján. A tízes cikk és a kettes cikk értelmében a Lisszaboni szerződés alapján. Ezzel zárnám hozzászólásomat. Meg kell oldjuk a felelősség és a számonkerhetőség kérdését, és ebben nagyon fontos eszköz lehet a Margin of Appreciation doktrina alkalmazása, amelyet az Európai Emberjogi Bíróság dolgozott ki, mint módszertan. Köszönöm. Professor Cataldi. Köszönöm szépen, Cataldi professzor úr. Amint már említettem, van körülbelül 40-45 percünk erre a témakörre, ennyi idő áll rendelkezésre a vitához. Én azt javaslom, hogy a nemzeti parlamentekből két képviselő szólalhasson fel, illetve egy európai parlamenti képviselő, felváltva tehát. Először az Egyesült Királyság Lordok házából Hani Lordot kiszólítom fel. Köszönöm szépen! Köszönöm elnök úr, hogy szót adott, és szeretném felhasználni ezt a lehetőséget arra, hogy figyelmükbe ajánljak egy jelentést. Ezt a mi szakbizottságunk készítette a bizottság belső biztonsági stratégiájáról. A jelentés fő megalapításai arra irányulnak, hogy a belső biztonság ugyan nemzeti kötelezettség nem áll meg, de nem is a belső határoknál kezdődik, nem is áll meg ott, hanem nemzetközi összefogásra van szükség ezzel kapcsolatosan. A második fontos megállapítás az volt, hogy úgy gondoljuk, hogy a bizottság az öt prioritást jól találta el, hogy úgy mondjam, terrorizmus, a katasztrófák elleni védelem, határ ellenőrzés, szervezetbűnözés, stb. És nagyon helyesen teszik, hogy ezekre összpontosít javítanak. A, az egyik legfontosabb megállapításunk az volt, hogy a belső biztonság területén a külső biztonság szempontjait is figyelembe kell vennünk, és a bizottságnak jobban kell összpontosítania, mint korábban arra, hogy ezeket a fenyegetettségeket együtt kezelje, és jobban összehangolja az ezekre adott választ. Például az utasnév eh, felismerésre vonatkozó jogszabályok, a PNR jogszabályok, eh, végrehajtására nagyobb figyelmet kell fordítani, hogyha az Európai Unión belüli repülőjáratokra is alkalmazni akarjuk ezeket. Harmadszor egy kicsit összezavart minket, hogy a biztos, bizottság nem említi a katasztrófavédelmet a hadseregek, a, a rendészeti szervek feladatai között. Japán esetében, a cunami esetében is látható volt, hogy egy nagy katasztrófa esetén, hogyha eléggé korán bevonják a katonaságot, akkor milyen fontos szerepet játszhat. Ezért úgy gondolom, hogy gondolkodnunk kell azon, hogy ezeket a tevékenységeket hogyan hangolhatjuk össze. És végül az volt az általános megállapításunk, hogy még mindig úgy gondoljuk, hogy a tanácson belül még túlságosan sok testület foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és kívánatos némi racionalizálás a következő években Rapáci miniszter is említette ezt a témát, és ezzel kapcsolatosan mi is úgy gondoljuk, hogy jobb lett volna, hogyha a Kozi elnöke nem a soros elnökség képviselője volna, hanem van valaki, akit mondjuk két évre választ meg a szakbizottság, ahogyan ezt egyébként az Europol és a Frontex vezető testületeiben is teszik, hogy a folyamatosság biztosítható legyen fokozottabb mértékben de ami a kiberbűnözést illeti, ez egy új terület az Európai Bírós Bizottság számára, és egyre nagyobb fenyegetettséget jelent a biztonságunk és a jólétünk szempontjából, és a jelentés időszakában is példák adottak arra, hogy intézményeket támadtak meg a külügyi szolgálatot, illetve a kibocsátás kereskedelmi rendszer számítógépes rendszereit megtámadták ebben az időszakban nem voltak igazából felkészülve ezekre a tárgyalásokra, és úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak meg kell erősíteniük az intézmények kapacitásait. Bizonyos tagállamokban nagyon sok tudás és kés képesség áll rendelkezésre ezen a területen, hogy az intézmények képítsék védelmi vonalaikat, hogy ne terjedjen el ez a támadási forma. A bizottsággal egyetértünk abban, hogy egy központot ki kell alakítani az internetes bűnözés témakörében, és reméljük, hogy a bizottság hamarosan javaslatokkal is előáll, és az Európolnak adja ezt a feladatot. Szerintünk ez a megfelelő intézmény erre a feladatkörre. És nem értünk egyet a saját kormányunkkal sem, hiszen ők úgy gondolják, hogy mindent a jelenlegi erőforrásokból meg lehet valósítani. Szerintünk ez nem túl hiteles hozzáállás. Ezt tartalmazza az a jelentés összefoglaló szavakban, amit az imént a figyelmükbe ajánlottam volna. Hasznos megvizsgálni az egész jelentést, és engedjék meg, hogy zárószóként elmondjam, hogy ez gyakorlatilag a bizottsággal szemben egyfajta bizalmi szavazás volt. Köszönöm szépen, Konstantinos Zavaras úr a görög parlamenttől. Köszönöm szépen elnök úr. Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a nemzeti parlamentek képviseletében ezen a konferencián nagyon fontos nap ez, hiszen olyan személyiségek vannak jelen, európai személyiségek, akik ennek a területnek szakértői. Hogy a demokratikus kontrollnak, ellenőrzésnek értelme legyen, fontos, hogy tudjuk, mi történt a különböző közleményekkel és nyíl, nyilatkozatokkal, amelyeket ebben a körben megtettünk egy évvel ezelőtt. Ezek meghallgatásra találtak vajon? Figyelembe vették ezeket a megállapításokat? A demokratikus ellenőrzés, amit ebben a pillanatban is gyakorlunk, nagyon fontos funkció. Másodszor meghallgattam figyelmesen az előző felszólalókat, akik az Európai Unió nevében szólaltak fel, és nagyon érdekesnek tartottam a véleményüket. Úgy gondolom, hogy a kötelezettségünk a jelenlegi válság időszakában, hiszen Európa déli országai hasonló nehéz időszakot élnek át, meg kell értenünk, hogy a politika és a demokrácia sokkal fontosabb értékek, mint bizonyos technokraták véleményei. Figyelembe kell venni, hogy a belső biztonsági stratégia kidolgozása és az erre vonatkozó szakpolitikák kidolgozása a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségének összefüggésében, akkor van csak ezeknek értelme, hogyha ezek elsősorban a demokráciákra hivatkoznak és vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy ha demokratikus struktúrákban gondolkodnak az alkotóik, és ha politikai nyilatkozatok, nyilatkozatokon alapulnak. Ezt hangsúlyoznám, mert az utóbbi időben úgy látom, hogy megfordultak a tendenciák. Európában úgy tűnik, hogy a piacok még nem mondták ki az utolsó szót. A demokráciák és a politikusok partvonalra szorulnak, és gyakran a piacok kezdik el diktálni a feltételeket. Erről ne feledkezzünk meg, stratégiai gondolkodásra van szükségünk a belső biztonság biztosítása érdekében. Köszönöm. Sargentini. Köszönöm szépen, Sargentini asszonyi a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Végighallgattam kollégáimat és vendégeinket. Igazából nem látom tisztán, hogy mi is a belső biztonsági stratégia valós témája, illetve Kataldi professzor úr megjegyzéseire is utalnék, harmadik országbeli állampolgárokról beszélt, harmadik országbeli ö, állampolgárokról, akik nem lehetnek politikáink áldozatai. európai parlamenti képviselőként, illetve tagállami képviselőként szerveztük meg ezt a vitát, közös belső biztonsági stratégiát szeretnénk kialakítani megfelelő keretekkel, feltételekkel, és az Europol elemzése rendelkezésünkre áll, amely rámutat bizonyos problémákra. Ezen kívül a tanács dokumentumai is rendelkezésünkre állnak. Például a illegális migráció problémának tekintjük, ez így van, de biztonsági problémát is jelent? A nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament nem ért egyet azzal, amit az Európol elemzésben olvashatunk, és természetesen a Kózi saját döntéseket hozott. Kérdés azonban az, hogy mi történik valójában, milyen fejlemények vannak, és hogyan győződhetünk meg arról, hogy hasznos döntések születnek. Aztán ma van még valami, ez pedig a hamisítás, a termékhamisítás kérdése. Gondolok itt például a gyógyszerekre. Természetesen ez lehet büntető jogi téma, és Európában lehet, hogy nem megfelelő a szabadalmi rendszer, például a harmadik országokban létrehozott gyógyszerekre gondolok, és aztán természetesen a migráns munkaerő kérdése is fölmerül. A lényeg az, hogy hogyan különböztetjük meg a biztonságosat a nem biztonságostól. Elnök. Mivel lesz még egy második kérdéskör a nemzeti parlamentek, illetve az európai parlamentek képviselőtől, illetve utána visszadjuk a szót a panelistáinknak, hogy általában értékeljék a megjegyzéseket, és választ is adjanak. Most uh, Andrei Hunkó úrnak adjuk meg a szót a német Bundestagtól. Igen, köszönöm szépen. Nekünk is meg kell vizsgálnunk, hogy a belső biztonsági stratégiánkat hogyan tudjuk fejleszteni úgy, hogy közben az emberi jogok és az alapvető jogok ne sérüljenek. A PNR e megállapodást novemberbe kellene tető alá hoznunk, hogyha jól tudom. Kérdésem pedig az, hogy a bizottság hogyan kívánja megoldani a civil társadalom aggályait, hogyan kíván ezekre reagálni. és a jövőben hogyan kívánják kezelni azt a kérdést, hogy nem születnek megfelelő ajánlások, és 2011 során bizonyos embereknek megtiltották a határátlépést. Aztán a Törökországgal való akciótervre is rákérdeznék, belső biztonsági területre utalva. Szeretném tudni, hogy pontosan mit jelent ez a cselekvési terv, mire gondolnak, hiszen az emberi jogok kérdése természetesen fölmerül, illetve ezek garantálása. És végül az utolsó kérdésem Kattaldi úrhoz szól. Egy nagyon is valós problémát hallottunk, a demokratikus jogról, az elszámoltathatóságról, ez vonatkozik az Európára és a Frontexre is. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament egy tanulmányt készített ebben a témában, és a demokratikus monitoringot megvizsgálta. Nem tudom, hogy ezzel hogyan fognak foglalkozni, tehát a demokratikus elszámoltathatóság a kérdésem. From the sixth chamber of deputies pane předsedo. Cseh képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Én eh, Borszelino asszony hozzászólására szeretnék beszélni ahhoz szeretnék megjegyzést tenni. Ugye beszélt a titkos dokumentumokról, illetve a dokumentumok újrafelhasználásáról. Olyan dolgok ezek, amelyek időről időre előbukkannak, és mindig problémát jelentenek. Kommunikációs blokkot a különböző rendőri szervek között, a tagállamok, különböző tagállamok között. Az a véleményem, hogy nagyon is időszerű lenne bizonyos szabályokat felállítani, olyan szabályokat, amelyek megfelelnek a NATO szabályainak is. Illetve tiszteletben kell tartani ezeket a szabályokat. Van ebben egy alaptörvény, az információ létrehozója titkosíthatja azt az adott információt, hiszen ez az a szerv, amely pontosan, illetve legjobban tudhatja, hogy ez mennyire titkos, avagy sem, a többieknek pedig tiszteletben kell tartani ezt az osztályozást, ezt a szabályozást. Tehát az információ szerzője az, aki döntést hoz ebben a témában. Azt hiszem, hogy ebbe az irányba kellene elhaladni, e, előre haladni, és így egy belső rendszert létrehozhatnánk. Aztán, ami a parlamenti kontroll ellenőrzés kérdését illeti, valóban a parlamenteknek joguk lenne ahhoz, hogy rendelkezzenek ezekkel az információkkal, és a különböző tagállamok nak kell meghatározniuk ezt a rendszert, és a képviselők től azt kérni, hogy ezt vizsgálják meg. Köszönöm, mondja az elnök. Szanya Fánónak adom meg a szót az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a nemzeti parlamentektől érkező kollégákat. Az Európai Parlament jelentéstevője voltam a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelentés esetében, és a Libel szakbizottság nagyon várta már ezt a jelentést, támogatta is. Minden politikai frakció részt vett ennek a megfogalmazásában, és egyhangulag elfogadtuk szeptember 29-én a Libes szakbizottság ülésén ezt a jelentést. Ez a jelentés a nemzeti hatóságok számára ajánlásokat tesz, egy hosszú, részletes listát tartalmaz, kérelmek listáját, hiszen az Európai Parlament nem szeretne passzív részvevő lenni, szeretné elvégezni a házi feladatát, amely a, amelyet a szerződés határoz meg a szervezet bűnözés témájában. Az egyik ilyen az az, és erre utalt a Libe szakbizottság, hogy legyen egy olyan parlamenti bizottság, amely a, egy átmeneti idéglenes bizottság, amely a szervezet bűnözéssel, illetve a maffiákkal foglalkozik. Feladatunk pedig az, hogy megfelelő intézkedéseket hozunk, és Európai Uniós szinten koordináljuk erőfeszítéseinket. Természetesen egy ilyen parlamenti bizottság fejtása időigényes, de remélem, hogy a politikai frakciók tisztán látják, hogy elkötelezett politikára van szükség a szervezett bűnözéssel való harc érdekében. Jelentésünkben kimondtuk, hogy hatékony Hatékony lépésekre van szükség a nem megfelelően szerzett javak elkobzására, és ez mind a 27 tagállamra érvényes lenne, föl kell venni a harcot a maffiával szemben. Itt gondolok az OLAF és más nemzeti hatóságok közötti együttműködésre, az igazságszolgáltatási együttműködésre, illetve az igazságszolgáltatási döntések, határozatok elismerésére. Nagyon fontos, hogy a közpénzek ne a szervezett bűnözési hálózatok kezébe jussanak, mint ahogy erre sokszor példát láttunk. Aztán ott van a pénzmosás problémája, hiszen gyakran a szervezett bűnözéssel vádolt embereket aztán egy európai választási listán viszont látjuk. Az Europol tanulmánya rámutat arra, hogy bizony nem rózsás a helyzet. Látjuk, hogy a szervezett bűnözés nagyon is jelen van Európában, méghozzá öt epicentrum létezik, Dél-Olaszország, a Balkán térsége, a Balti térség és Kelet-Európa, a Hollandia, illetve az Ibériai félsziget. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk azzal, ami a dokumentumban olvasható, ugyanakkor föl kell ismerni még egy tényt, ez pedig az, hogy a szervezett bűnözés most már áttevődött mind a 27 tagállamba, szinte nincsen semmilyen akadálya, hiszen a gazdaság, a pénzügyi, illetve az államigazgatási szférába is beférkőzött. Egy ilyen részletes elemzés elemzést sajnos nem egészített ki egy ehhez méltó politikai akarat, a COSI, illetve a COSI projektjei mindenképpen előremutató lépések, azonban ezek nagyon szerények, általában tanács szorgalmazza ezeket, és sajnos a Nemzeti, illetve Európai Parlament nem nagyon veszi ki ebből a részét. Értékelem az Európai Bizottság munkáját, különösen Malmström asszony munkását, a tanács, az Európol és az Eurojust megpróbálja a nemzeti hatóságok munkáját föllendíteni, segíteni. Kérdésem azonban az, hogy hogyan, hogyan panaszkodhatunk az Európolra, illetve az Eurojustra, hogyha mi, az állampolgárok képviselői nem végezzük el a házi feladatunkat. Hol van vége a szakértői munkának, és hol kezdődik a politikus munka. És végül, tisztelt elnök úr, az Európai Szerződés tizedik cikkel kimondja, hogy képviseleti demokráciára alapul az Európai Unió, a 12. cikk pedig kimondja, hogy a nemzeti parlamentek aktív részvétele kívánatos. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közösen politikai vezető szerepet kell, hogy betöltsenek. Nem azért, hogy valamilyen jogokra tegyenek szert, hanem azért, mert ez az egyetlen módja annak, hogy valóban felvegyük a harcot a szervezet bűnözés ellen. Biztos vagyok abban, hogy a Posztalini jelentés, valamint Sophie Intvelt jelentése és a saját jelentésem nem üres szavak maradnak, hiszen az elemzés, a tanulmány, magunk mögött hagyva konkrét lépésekre van szükség. Minden egyes választókerületben közös lépésekre van szükség a nemzeti parlament, illetve az Európai Uniós együttműködésre. Köszönöm szépen. Mászröm biztos asszonynak ki kell érnie a repülőtérre, ezért az utolsó felszólalónak adom meg a szót, Hannes Fatekas úr, Ausztria parlamentjétől, és aztán Mászröm asszony kapja meg megint a szót. Kérem, hogy tartsuk magunkat az időkorlátokhoz, hogy nehogy lekésse a repülőjét Mászröm asszony. Legkésőbb fél ötkor el kell indulnia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 az állampolgárok jogairól és az adatvédelemről, és beszéltünk a bűnözésről olyan intézkedéseken keresztül, amelyek kell megfigyelik például az állampolgárok mozgását, az adataikat, telefonbeszélgetéseiket. Milyen stratégiát dolgoz ki a következő évekre Európa, már ami a személyi szabadságjogokat illeti, illetve az állampolgárok személyi jogai, személyiségi adatait a terrorizmussal szembeni harcban. Köszönöm. Mászröm biztos asszony, tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Borszelino úrnak mondanám, hogy természetesen a jövőben megpróbáljuk kalibrálni a vitát a jelentésekkel kapcsolatosan az a tervünk, hogy az értékelés sorra fog kerülni. Idén nem vettük be az ütemtervünkbe, de jövőre minden esetre lesz egy közös vita az ISSN értékelésről. Lord Henny, köszönöm szépen az észrevételeit. Igen, én is olvasásra ajánlom azt a jelentést, amelyről ön beszélt, hiszen nagyon sok gondolkodni valót tartalmaz. Valóban igaza van, többet kell tennünk a belső és a külső biztonsági tényezők összeegyeztetése tekintetében, és ezt még az értékelési jelentés véglegesítése előtt meg kell tennünk, meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk ki elmélyíteni az együttműködést a külügyi szolgálattal, hogy koherensebb választ kapjunk olyan kérdésekben, mint a szervezetbűnözés és a terrorizmus. Ezeknek nyilván erős a külső dimenziója is. A szolidaritási záradék a, szá- a szerződésben szól, a katonai erőforrások rendelkezésre bocsátásáról válság esetében. Én is említettem, hogy alaposabban meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk kihasználni ezt a kríziskezelési kapacitást. Eddig még nem tettünk eleget ebben a tekintetben, valóban meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Ami pedig a PNR adatokat illeti, erről egy német kérdés volt, a jogszabály alkotási testületek előtt van ez a javaslat, a bizottság javaslata tartalmaz bizonyos lehetőségeket az információk védelmére, illetve a jogorvoslatra. Most van a jogalkotási szakaszban ez a javaslat, majd meglátjuk, milyen megoldásokat találunk. Azt is el kell mondani, hogy nincsen strukturált együttműködés Törökországgal e tekintetben. Nyilván a török-görög határon próbáljuk megoldani a problémákat. Az Europol nyilván többet tud erről, van együttműködés Törökországgal, de ez nem kifejezetten a belső biztonságra irányul. Alfano asszony valóban igaza van a bizottság részéről decemberben, még idén egy javaslatot fogunk tenni arra, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a végrehajtást, illetve azt a lehetőséget, hogy a bűnözők vagyonát befagyasszuk és elkobozzuk. Nyilván ezen a területen is még előrelépésre van szükség, és az osztrák parlamenttől érkezett felszólalás reagálva valóban ez nagyon fontos kérdés. Mindig megvizsgáljuk ezt a szempontot, amikor valamilyen javaslatot teszünk, az arányosság és a szubszidiaritás szempontjait is figyelembe vesszük, illetve a szerződést és az emberi jogi kartát az átfogó adatvédelmi szabályoknak mindig érvényesülniük kell. Most dolgozunk egy olyan javaslaton, amely az alapelveket fekteti le ezekkel a nyilvántartásokkal kapcsolatosan, de már most is vannak már olyan kritériumaink, amelyeket folyamatosan figyelembe kell venni. Természetesen tudni kell, hogy ezek azért nagyon nehéz kérdések és nagyon ellentmondásosak. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget erre az eszmecserére és remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk majd működni ugyanolyan jól, mint korábban az Európai Parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel, és ezekben a nagyon fontos kérdésekben. Köszönöm szépen, köszönöm Mászrom asszony, hogy itt volt, és természetesen megértjük, hogy most távoznia kell, hiszen ki kell érnie a repülőtérre. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és most meg is adom Rapacki miniszter úrnak a szót, hogyha esetleg szólni szeretne az előbb felvetett kérdésekben. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy hivatkozzak a Kózi Szakbizottság munkájára. Ez egy viszonylag új testület kezdetekben az volt a célja, hogy egyáltalán megtalálja a helyét, hogy ne párhuzamosan dolgozom más meglévő struktúrákkal és intézményekkel, és nagyon sok erőfeszítést tettünk, hogy a stratégiai területekre összpontosítsunk, amelyek a legsúlyosabb szervezett bűnözési formákra vonatkoznak, illetve a terrorizmusra, szolidaritás, külső határok védelme, ilyen témakörökben dolgozunk. A külső és a belső biztonság szempontjai között is egyensúlyt kívánunk kialakítani. Ezek a prioritások a munkánkban, ezek a belső biztonsági stratégia prioritásai is, ezekkel foglalkozik a SZKOSZI bizottság és nagyon pontosan körülírt eljárást, módszert dolgoztunk ki, arra nézve, hogy hogyan állapítsuk meg, hogy milyen területeken vizsgáljuk a szervezett bűnözés jelenlétét. Az Európol jelentés jelentős fenyegetettségeket azonosít a szervezett bűnözés területén. A mi feladatunk az, hogy a stratégiai célkitűzéseket meghatározzuk, illetve hogy ezeket a célkitűzéseket úgy érjük el, hogy részletes operatív terveket dolgozunk ki az európai ügynökségek és a nemzeti testületek számára. Így próbáljuk a gyakorlatba átültetni azt a megközelítésünket, amelyet a szervezet bűnözéssel kapcsolatosan kialakítottunk. A célunk az, hogy a legfontosabb területekre összpontosítsunk. Nyilván nem tudunk minden kérdéskörrel külön foglalkozni, ezért lényeges, hogy ki emeljük a legfontosabb területeket. Jelenleg az a fő célunk, hogy jelentést tegyünk azzal kapcsolatosan is, hogy milyen eredményeink vannak, mit tudunk felmutatni ezen súlyos fenyegetettségek elleni harcban. Ez kapcsolódik egyrészt a szervezetbűnözéshez, de másrészt egyéb belső biztonsági stratégiai aspektusokhoz is. Ami a belső és a külső biztonsági politika konvergenciáját illeti, jelenleg készítünk egy úti tervet. Erről folyik most a Kóziban a tárgyalás és a munka. A cél, hogy együtt tudjunk működni az Európai Bizottsággal, és végre tudjuk hajtani azokat a konkrét e, megoldásokat, amelyeket kidolgozunk. Ezek konkrét lépések, stratégiai lépések, és figyelembe veszik a belső biztonság minden szempontját. Köszönöm szépen, Rapacki úr. Borsellino asszony, ön kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Az elhangzott felszólalásokból azt a következtetést szűrhetjük le összefoglalóként, hogy a szobanforgó koncepciók nagyon összetettek, vagyis a biztonság fogalma. Ezt nem lehet elválasztani az emberi jogok érvényesülésétől. Erre minden felszólaló rámutatott. A két tényezőt mindig is együttesen kell vizsgálni, ez egy nagyon összetett feladat, de elkerülhetetlen, megkerülhetetlen. A második dolog, hogy közösen kell dolgoznunk, nem csak az európai és a nemzeti parlamenteknek, hanem a lehetőségek szerint a bizottságnak és különböző ügynökségeknek, valamint a tanácsnak is. Ez nagyon fontos, ugyanakkor nagyon összetett terület, ezért elengedhetetlen ez az együttműködés, amelynek a célja Európa állampolgárainak biztonsága, ennek a garantálása, anélkül, hogy a magánéletükbe túlzottan beleavatkoznánk, és figyelembe véve a harmadik országok állampolgárainak jogait is. Ki kell alakítani egy olyan rendszert, amely meghatározott szabályok alapján működik. Ez nagyon fontos feladat, de soha nem szabad arról megfeledkezni, ezt többen hangsúlyozták, hogy egy alapvető érték alapozza meg az egész Európai Uniót, vagyis a szolidaritás értéke. Egyetlen ország sem érezheti biztonságban magát, hogyha ez a szolidaritás nem érvényesül. És én ehhez az alapelvhez a jelentésemben is ragaszkodni kívánok. Jó. Köszönöm szépen, és gyorsan hozzászólnék, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek az előttem szóló véleményével. Az ügynökségek nagyon fontos és pozitív szerepet töltenek be technikai és műveleti szempontból is. A Frontexet jól ismerem, hiszen dolgoztam ott. Ám az is nyilvánvaló, hogy minden ellenőriznünk kell, hogy a hatékonyság és az alapjogok érvényesülése közötti egyensúly folyamatosan fennálljon és fennmaradjon. A dolgok ezen betöletét vizsgálva a tagállami ügynökségek szeptember 11-e óta jó munkát végeztek, olyan kezdeményezésekkel éltek, a nemzeti parlamentek, illetve a bíróságok, amely révén megfelelően megvalósít a felügyelet. Franciaországban, Olaszországban, Nagy-Britanniában sorolhatók a példák, ahol is a parlament, illetve a bíróságok közbeléptek eh, a rendvédelmi szervek működésének felügyelete során. Alap jog és minimum jogok sztenderdjeit érvényesítenek el, ezt nem lehet eh, sohasem elvitatni, és nem is célunk, hogy ezt bárki is elvitassa. És a nemzetközi közösség színpadán is fenn kell ezeket tartani. A felelősség delokációja, delokalizációja esetén, amikor például a szomalei kalózok esetén Kenyának adják meg a jogot, hogy bíróság ítéleteket hozzanak a szomáliai kalóz gyanústatak között. Ez jó példa arra, hogy összekapcsolódnak, egymáshoz láncolódnak a felelősségek, és bíróként nekem problémám van az ilyen delokalizált felelősségi helyzetekkel. A Lisszaboni szerződést illetően, meg a joghatóság a kérdését illetően, hogy az ügynökségek mely bíróság joghatóság alatt működjenek. Nos, ez is problematikus, a bizottság az elmúlt három évben sem tett javaslatot arra, hogyan lehet e problémát megoldani. A felelősség kérdése tehát nem teljesen rendezett. Az sem világos, hogyan lehet bíróság elé ítél, citálni a 363-as vagy a 141 szik alapján lehet egy ügynökséget bíróság elé állítatni, vagy, vagy mert a vonatkozó, vonatkozó jogalap, illetve a jogi kapcsolat nem tisztázott. Aztán a bevándorlás kapcsán nem problémáról, hanem tényről beszélünk. A migráció az emberi történelem során egy tény volt, egy olyan jelenség, ami mindig fennállt. A kérdés az, hogy hogyan kezeljük jelen pillanatban ezt a jelenséget. Nem, nem problémaként kell tehát kezelnünk, hanem egy mindig jelenvaló történelmi tényként a migráció. A tagállamok hagyományos demokráciai eh, előtt nincs más alternatíva. Nem lehet eh, úgymond eh, leépíteni a jogokat a gazdasági szükségszerűség miatt. Egy demokratikus rendszer erősség éppen a nehéz időben mutatkozik meg. Köszönöm, professzor úr. Akkor, hogy ne késlekedjünk tovább, megköszönjük az első panel előadóinak a hozzászólásaikat, és kezdjük el a második fordulónkat. Ez egyes szekció a napi rend szerint a szerzett bűnözés és terrorista fenyegetés elleni harcban az Európa szerepe és a nemzeti hatóságokkal legyük kapcsolattártás a címmel. Az első hozzászólónk Rob Wainwright úr, az Európa igazgatója akit aztán további hozzászólók követnek, akiket bemutatunk majd, de most szünetet sem tartunk, hanem üdvözöljük egyből Rob Windrise urat, aki megtarthatja előadását. Egy pillanat még. Öné a szó. Tehát üdvözöljük a második kör előadóit. Out India Temeira úr, aki Wainwright úr után fog majd szót, szót kapni. Akit úgymond felmentettünk néhány napra parlament felmentést kért parlamenti munkájáról orvosi okoknál fogva, de a úr tesz, Tereza Himeril asszony fogja őt helyettesíteni a LIBE szakbizottság képviseletében. Az Európol elemzési munkafájairól fog beszélni, és őt követi Jörg Monár professzor, aki az Európa Europe, az Európai Főiskola és a Sussexi, Brighton Sussexi Egyetem előadója. Azonban most először az Európa igazgatóját, Rob Wainwright urat illeti meg a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt parlamenti, nemzeti parlamenti képviselők. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak mai ülésükre ahol a demokratikus számunk kérhetőség kérdéseit beszéljük meg. Az ilyen ülések nagyon fontos elemét képzik ennek a láncnak, amely a számok kérhetőség. Az Európol, az Európai Parlament és nemzeti parlamentek között együttműködésről szeretnék számot adni, és megosztanék néhány gondolatot arról, hogy a demokratikus számunk érhetős az Európolnak hogyan hajtható végre a gyak- vég- gyakorlatban a jövőben. Néhány bevezető megjegyzés. Ahogy bizonyal tudják, az Európai Unió rendvédelmi szerve, az Europol, hatékony módon koordináljuk a nemzetközi bűncselekmények és terrorizmus elleni harcban, a bűnügyi nyomozati információ cserében a rendőrségi, vám és egyéb rendvédelmi szervek között. Új központunkat ő felsége a holland királynő július 1-én nyitotta meg ez évben, itt elemzők, rendvédelmi szakemberek dolgoznak, az összes európai rendvédelmi szerv köréből, köztük 130 kapcsolattartó tiszt, akik hivatalosan a nemzeti rendvédelmi hatóságokat képviselik, így egy, egy teljesen egyedülálló rendvédelmi kapacitást jelentenek hálózat Európában. 20, 14 ezer határon átnyúló vizsgálatot indítunk a legveszélyesebb terrorista és szervezett bűncs elkövetői csoportok ellen Európában. Persze együttműködünk több európai intézménnyel is, például eurojust és a frontex és más világbeli partnereinkkel, például az interpol és harmadik államokkal, például az Egyesült Államokkal, illetve az Európai Unió közvetlen szomszédjában működő rendvédelmi szervekkel nincs kényszerítő hatósági erőnk, ám nagyon sok kommuni- terrorista hálózatot és bűnökövetői hálózatot sikerült feltárnunk, és több száz ember embercsempészet által áldozatul esett személyt közül gyerekeket tudtunk szabadlábra helyezni. Az Europol az első válaszadó házat intett el az Európai Uniónak, terroristellenes szakértők azonnal riaszthatók a tagállamok köréből, hogy támogathassák például Norvégiában a tragikus események után, illetve a szélsőséges erőszakos szervezetek elleni harcban fellépjenek. Nagyon fontos nemzetközi vetülete is vannak ennek a nyomozati munkának. Egy másik friss példa a munkánk köréből, a legnagyobb gyermek pornográf fiai hálózat feltárása, elemzési munkát végeztünk, és a rendvédelmi szervek világszerte együttműködő védelmi hálózatok együttműködve több mint 200 bűnelkövető gyanúsítottat fogtak le, és 230 gyermeket sikerült megszabadítanunk a tovább a jövőbeli abúzus veszélyétől. A belső biztonsági stratégiát tekintve a stratégiának köszönhető, hogy meghatároztuk az Európai Uniós prioritásokat, illetve azokat a fenyegetéseket, amelyek rendszeres, az Európol által koordinált értékelési elemzésből származtathatunk, amelyeket a tagállami rendőrségekkel is egyeztettünk a stratégia arra szolgál, hogy ezeket a prioritási fenyegetéseket kiküszöbölje az EU-n belül. A 90-es évek óta az Európol egy kormányközi szervezetből egy teljes mértékű uniós ügynökségé alakult, most először. Számon kerettőségét régóta vitatják, már létrehozása óta vitatárgya ez, és most is ezt teszik, mint Európai Ügynökség tekintetében is Persze az európai, a Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentet és a Nemzeti Parlamenteket a döntéshozatal eljáráson középpontjába helyezik, és ez kapcsolódik az Európol új jogi kereteivel is, amelyeket um, szintén most fogadtak el. Mindez az Európai, az Európol közvetlen vizsgálatainak számát növelte. Továbbra is egy management board irányít bennünket, amelyeket a tagállamok kinevezettjei alkotnak, ám a tanács és az Európai Parlament delegátja is költségvetési hatóságként, képviselőként ülnek ott. A nemzeti parlamentek is igen sok dokumentet, tájékoztást kaptak tőlünk, például jogalkotási tervezeteket és a számbevőszék éves jelentéseit is. Én rendszeresen járok az Európai Parlamentben is, és beszámolok munkánkról a nemzeti parlamentekben, Nagy-Britanniában, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban, ahol a leginkább érdeklődésre fordulnak a parlamentek a munkánk iránt. Ahogy korábban elmondottam, a jogi keretünk változott, természetesen 2010-ben, ez a Lisszaboni szerződéssel esett egybe, a két változás egymást erősíti, és a demokratikus számonkérhetőségét erősíti a parlament szerepe nem korlátozódik pusztán költségvetési kérdésekre, hanem egy általános felügyeleti szerepkört is betölt az Európa felett. És a bizottság egy új jogi keretet javasolt az Európa számára a Lisszaboni Szerződés 88 cikke alapján. Ez szerintem jó lehetőséget kínál arra, hogy az Európa demokratikus számok kérhetőségét javítsuk, erősítsük, és hatékonyabbá tegyük a szervezet munkáját is. A jelenleg jogi keretünk független vizsgálata most van folyamatban az Európai Bizottság felügyelete és a mi Management Boardunk felügyelete alatt. A, levonjuk a tanulságokat ebből a tanulmányból, és ez az új jogszabály megírásában is segíti majd a jogalkotókat. Ez lesz a, valószínűleg az Európol ö, jogi keretének utolsó nagy átalakítása az elkövetkező évekre vonatkozóan, és reméljük, hogy az Európai Rendőr Ügynökség igényének is megfelel majd. A munkarendszerünkben is lehet változásokat eszközölni, például az Európol nagyobb pénzügyi támogatást adhat a prioritási területeken a műveleti tevékenységeknek. Ezt különösen úgy tehetjük meg, hogy hatékonyabban eh, használjuk az Európai Uniós finanszírozási programmechanizmusokat. Ezen túl az Európa regionális válaszadási képességét lehet erősíteni a tagállamokat segítve a, a szervezett bűnözés fő epicentrumai elleni harcban, Európában és azon kívül. Építhetünk pozitív tapasztalatainkra, mert az euróhamisítás elleni harc központjaként is működtünk, itt világos felhatalmazással bírunk, és nagyon jelentős műveleti sikereket könyvehetünk el. Ezen modell alapján más nemzetközi bűnözési területeken is fel tudunk majd lépni. Ezen túl műveleti gondolatokon kívül elgondolkozhatunk afelől is, hogyan lehet javítani az Európol és a nemzeti és európai parlamentek között együttműködést. Gyakran beszélnek arról, hogy a hatékonyság és a számon kérhetőség egyensúlyt kell tartani. Ez persze nem lehet egyiket a másik rovására erősíteni, a számon kérhetőség, a, a, éppen hogy a, a hatékonyság egyik eleme. Még Európa autonómiája korlátozott, az Európa autonómiája korlátozott, a számon kérhetősége növekedett, ahogy ezt egy friss tanulmány is mutatta. Az Európai Unión belül működő hírszerzési szervezetek, rendvédelmi szervezetek között az Európa a legellenőrzöttebb rendvédelmi szervezet Európában, és a szakírók dicsérik az adatvédelmi rendszerünket, amely modellként szolgálhat a rendvédelmi szervek számára Európában. Persze lehet továbbépíteni a számonkérhetőségi követelményeket, és várom is ennek fényében is a most lefolyó vitát, illetve a Libes szakbizottság jövő hónapokban lefolytatandó eszmecseréjét. Ugyanakkor néhány gyakorlati gondolat. Ez is a parlamentekkel együttműködés erősítő volna úgy, hogyha a parlament és szakbizottságok jobban tájékozhatnának a mi tevékenységünkről. Minden év áprilisában az Európai Parlament képviselők egy éves terrorizmus elleni harci jelentést kapnak, ám megkapják, hagyják a szervezetbűnözés elleni értékeléseinket is. És van egy éves prezentációnk is, az Európol általános tevékenység jelentéséről, és van egy éves tevékenység jelentésünk is, amely a stratégiai tervezés és felügyelet szempontjából rendkívül fontos dokumentum. Úgy gondolom, hogy ezek a jelentések beadhatók volnának a kozák körébe is. Ugyanakkor rendszeresen találkozhatnánk a parlamenti képviselők és európai tisztviselői között, hogy megtárgyaljuk a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket, és elmélyítsük a kölcsönös megértés szellemét. A nemzeti parlamentek és a Libeszak Bizottság tagjai nagyon konstruktívan járultak hozzá az információ cseréhez, és én meg, még gyakrabban is eljövök, ha kell, szívesen az Európai Parlament vagy a nemzeti parlamentek meghívására, hogy beszámoljak munkánkról. Úgy gondolom, hogy jövő az Európa munkának megértését erősítheti az, hogyha erősebb felügyelet valósul meg munkánk felett, és ha egy külön, a Libyen belül egy külön albizottság jönne létre az ügynökséggel, az ügynökség felügyelete érdekében. Egyik szakpolitikai jelentésben ez az ajánlás szerepelt is, jól tudom. Zárásként elmondom, hogy a rendvédelem nagyon fontosan kapcsol, nagyon pont, kapcsolódik a nemzeti szuverenitáshoz és a biztonság kérdéséhez. Így módon az állampolgárok és a parlamentek számára rendkívül fontos tevékenysége ez. Az Európai Uniós adófizetők pénze finanszírozza az Európa munkáját, ezért felelősségünk, hogy átlátható módon működjünk, és az átláthatóság érdekében, javítás érdekében bármely javaslatot szívesen fogadunk. Az Európol örül a parlamenti képviselők támogatásának, amely hatékonyabbá teszi munkánkat, és eredményesebbé teheti. Az új szabályozás kiváló alkalom arra, hogy a nemzetekű számon kérhetőségünket erősítse, és javítsa annak mikéntjét, ahogy támogathatjuk a tagállamokat a terrorizmus és a bűnözés elleni harcukban. A számonkérhetőség e, eszköz ezen cél elérésében, és a nagyobb hatékonyságot segíthet elő, a rendvédelmi erők munkáját segíti abban, hogy, hogy Európát, Európai Uniót biztonságosabb helyé tehessük. Örülök, hogy a nemzeti és európai Parlament képviselők egy nagyobb figyelemmel követik munkánkat, annak érdekében, hogy a célokat megvalósítsuk. Köszönöm szépen. Beszeril asszony. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az önök körében. Ahogyan látják, én nem Diaz Demira úr vagyok, ő sajnos kimentette magát, Spanyolországban kellett valamit rendeznie, de közösen dolgozunk a Libe Bizottságban, és ugyanaz a célunk, vagyis hogy küzdjünk a bűncselekmények és a terrorizmus ellen. Én általában olyan témákkal foglalkozom, mint az áldozatvédelem, és például az áldozatvédelmi okmányjal kapcsolatosan is készítek most egy véleményt, illetve jelentést, valamint az Európol tevékenységeinek parlamenti felügyeletéről, a Lisszaboni szerződésről, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés kimondja, hogy az Európai Parlament és a tanács rendeletekben határozzák meg együttdöntésben azt a szerkezetet és azt a működési módot, ahogyan a különböző tevékenységeit az Europol betölti. Ugyanez a bekezdés mondja ki, hogy a rendelet majd kimondja, hogy hogyan lehet felügyelni a parlament részéről az Europol munkáját. Ebben részt kell majd venni ők a nemzeti parlamenteknek is. Az Európai Rendőrségi Ügynökségre vonatkozó jogszabály jelenleg nem irányoz elő demokratikus ellenőrzést a tevékenységük felett. Az Europolra vonatkozó határozat csak költségvetési felügyeletet irányoz elő. A 42-es és a 43-as cikkekről beszélek a tanácsi határozatból, vagyis a valódi parlamenti ellenőrzés az ügynökség fel, tevékenysége felett még várat magára. A parlament egyelőre puszta megfigyelő, és csak konzultatív szerepköre van, és így nincsen kötelező ereje ennek a megfigyelői szerepnek. Az elmúlt időszakban készítettek egy tanulmányt az Európai Unió hasonló funkcióiról, és ez nagyon fontos megalapításokat tartalmaz, és nyilván ellentmondásos véleményeket is megfogalmaz. A jelentés felhívja a figyelmet technikai és operatív nehézségekre, amelyek egy esetleges parlamenti ellenőrzéshez kapcsolódnának. Az Europol tevékenysége és más belügyi ügynökségi tevékenysége szempontjából. Más témák között beszél ez a bűncselekményekes helyzetéről, a nemzeti esetleges negatív kimenetelekről már, ami az ügynökségek munkáját illeti, hogyha egy parlamenti albizottság átvenné az ellenőrző funkciót. De megvédi az Europol hatásköreit, és az felügyeletet adatvédelmi szempontból adja át a parlamentnek, legalábbis ebben a javaslatban. Az Európai rendőrségi ügynökséget szabályozó jogszabály lehetőséget ad a parlamentnek arra, hogy részt vegyen a legmegfelelőbb mechanizmusok kiválasztásában már, ami az ügynökség felügyeletét illeti konkretizálni kell, hogy milyen ellenőrzési eszközöket kap az Europol tevékenysége felett a parlament, milyen eszközöket kell kialakítani az adatvédelem területén. A parlament számára, az Európai Parlament számára alapvető jelentőségű, hogy az egy ügynökséget többek között az Európol megfelelően működjön. Világos, hogy az Európai Parlamentnek felügyeleti szerepet kell adni ezekben a tevékenységekben, és alapvető a jövőbeli rendelet szempontjából is ez a szempont. Úgy gondolom, ahogyan már egy korábbi felszólalás elmondta, hogy ez a fajta bizalom nagyon fontos, hiszen ez a jó együttműködés alapja. Az igazgató úr is elmondta, hogy ez az információ áramlást is javíthatja az ügynökség esetében, és úgy gondolom, hogy alapvető jelentőségű ennek az információcserének a biztosítása, ez kell, hogy a célunk legyen, hogyha nem tudjuk elérni ezt a célt, akkor végső soron a terroristák, a bűnözők ha, ma mára hajtjuk a vizet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és hogy lezárjuk ezt a panelt, hallgassuk meg John Monar professzort, aki az Európai Tanulmányok Intézetének professzora. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti, illetve nemzeti parlamenti képviselő urak és hölgyek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a ma délután folyamán. A szervezett bűnözés és a terrorizmus értékelése, megelőzése és leküzdése a témánk. Egy-két gondolattal élnék mindegyik alcímet illetően, illetve az Európol szerepére szeretnék kitérni. Ami az értékelést illeti, azt hiszem, hogy kétségtelen az, hogy az Európol hatalmas lépéseket tett előre a különböző bűnügyi kockázatok értékelésében, elemzésében, hiszen látjuk, hogy milyen különböző jelentések születtek a szervezet bűnözésről, különböző formákban. Teljesen más már a helyzet, mint az 1990-es években, amikor Stolberg úr elődöm azt mondta, hogy az információs hiátusokat az újságokból próbálta kitölteni, azért, mert a tagállamok nem adtak kellő mértékű információt. Azt hiszem, hogy most már teljesen más a kép, és az Europol eh, megpróbálja ezt a helyzetet kiaknázni. A szervezet bűnözési kockázat kiszámítása a technikai funkciónak tűnik, pedig politikai feladat ez, hiszen csak akkor működik, hogyha a határon átnyúló bűnözési kockázatot közösen tekintjük, közös a szempontunk, akkor érhetünk el eredményeket. Az új politikai ciklus lehetőséget nyújt arra, hogy az Európol tanulmányok a prioritásokat leszögezzék, a tanulmányok alapján a prioritásokat kialakítsuk. Egy kritikus megjegyzéssel élnék ezen a területen. Azt hiszem, hogy van valami, ami hiányzik a bűnözés, bűncselekmény értékelésében, ez pedig a bűncselekmények költsége, mármint ami a humán költséget érinti, tehát, hogy az e- Európai Unió állampolgárai áldozatai ezeknek a bűncselekményeknek, illetve a harmadik országbeliek az ember csempészet, az ember kereskedelem áldozatai. A szervezett bűnözés nagyon sok gazdasági költségkel jár üzleti szempontból, például a korrupció, vagy a nem hatékony üzletvezetés, az adózás és így tovább. Tehát, hogyha a költségeket föl tudná mérni az Európol, akkor ez segítene a prioritások felállításában. Természetesen egyetértek önökkel abban, hogy átfogó adatokat szerezni ebben a témában valószínűleg elég nehéz, de tisztában kell látnunk, hogy a társadalomnak, az állampolgároknak milyen költségekkel kell számolni a bűncselekmények miatt. Ez azért is nagyon fontos, mert súlyos költségvetési problémákkal kell számolnunk, és az Európai Unióban nemzeti, illetve EU-s szinten alá kell támasztanunk azt, hogy milyen összegeket fordítunk a szervezett bűnözés elleni harcra, jobban, mint eddig bármikor. Ehhez azonban fontos látni a költségtényezőket emberi élet, gazdaság, társadalom szempontjából. Ami a megelőzést illeti, Kétségtelen az, hogy az Europol döntése a felderítést, a nyomozást, illetve a, a súlyos bűncselekmények elnyomását irányozza elő, azonban a határozat ötös cikkeje a bűn megelőzésre is mandátumot ad az Európol kezébe, és valóban azt hiszem, hogy ezen a területen fontosabb, nagyobb szerepet tölthetne be az Európol, mint jelenleg, esetleg a szakértői platformok létrehozásával. Figyelembe kell mennünk a 27 tagállamot, és úgy kell kezelnünk, mint a szaktudás tárát, meg kell osztani egymással a tapasztalatokat, meg kell nézni azt, hogy bizonyos bűncselekményi formákat hogyan lehet megelézni, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek specializálódnak egy-egy bűncselekmény megelőzésében, és aztán ezt a tapasztalatot átadhatják a másiknak. Tehát az Európol fontos szerepet tölthet be a megelőzésben. És azt hiszem, hogy ez segíthet a közmegítélésben is, mert jelenleg inkább elnyomó intézményként tekintenek az Európolba, Európóra, tehát hogyha erre a területre térnénk át, akkor a megítélése is megváltozna az Európolnak. Ami pedig a bűncselekmények leküzdését illeti, nos, mindannyian tudjuk, hogy kényszerítő erővel nem rendelkezik az Európol, tehát a frontvonalban a nemzeti rendőri erők vannak, de mégis az élvonalban találja magát az Európol, amikor a szervezet bűnözéssel és a terrorizmussal veszi fel a harcot, hiszen egyetlen más Európai Uniós intézmény sincs jobb helyzetben arra, hogy meghatározza, még a határon átnyúló rendőri együttműködés legnagyobb kihívásai. se a nemzeti hatóságok, sem a bizottság, sem a tanács nem tudja ezt, míg az Európol napi szinten szembesül a problémákkal. Itt leszögezhetjük azt, hogy ezt a stratégiai pozíciót jobban kihasználhatná az Európol, és azonosíthatna stratégiai területeket, olyan területeket, ahol deficittel kell számolni, hiányosságokkal, meg kell nézni, hogy ezeket hogyan lehetne orvosolni. Például, és ugye bizonyára nehéz megvalósítani, hiszen az Europol igazgatójának, diplomatának is kell lennie egy időben, ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos korlátokkal kell számolnia akkor, amikor politikailag érzékenyebb, kényesebb területekre tér át, az Európol rámutathatna arra, hogy milyen jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy a határnyátnyú rendőri együttműködés akadályait elhárítsuk. Ez nem azt jelenti, hogy a bizottság szerepét kellene be felvállalnia az Európolnak, tehát jogalkotási javaslatokkal élni, pusztán arról van szó, hogy a problémákat, a deficiteket kellene azonosítani, és aztán a politikai intézményekre kellene hagyni ezeknek a megoldását. Azt hiszem, hogy van egy hatalmas politikai bátorság, erre van szükség, emellett pedig szaktutásra. Az Európolnak nagyon nagy a szaktutás, ezt ki kell aknázni. Vannak még stratégiai kérdések, a harmadik országokkal való együttműködés, a rendőri szervek fellendítése érdekében. Itt is vannak a kulcskérdések, politikai kérdések, például, hogyha harmadik országokban szaktudást alakítunk ki, és a kapacitásépítésre szálljuk, vajon a kapacitásépítésre adjuk, vajon megfelelő célból, ha, célra használják ezt e, föl, avagy sem, esetleg elnyomó célból használják fel harmadik országok, amelyek nincsenek, meg, nincsenek összhangban az EU-s célkitűzésekkel. Az Európol az egyetlen olyan intézmény, amely mindezt föl tudja mérni, és az 27 e- tagállam tapasztalatát összegyűjtheti, valamint a harmadik országokra is kitekint. Hogyan lehet ezt elvégezni? Nos, vannak terrorizmus ellenes koordináció, koordinátori munkaanyagok. Három havonta mm, témákat jelölnek ki. Néha ezeket természetesen a tanács nem fogadja el, nem vitatja meg, de mégis fontos, hogy ezeket azonosítják. Tehát, hogyha az Európol stratégiai pozíciójából kifolyólag vitát indíthat bizonyos kérdésekben, az nagyon hasznos lenne. Ami pedig az Európolt, illetve a, ter- a teljesítménymutatókat illeti, hát lenyűgöznek ezek a teljesítménymutatók, azt egyértelműen láthatjuk, hogy az Európol megpróbálja a szűkös forrásokat lehető legjobban kiaknázni. Látjuk, hogy az Európol nagyon könnyű célpont a tanács vagy a bizottság szempontjából. Egyre több feladatot lehet rásúzni az Európolra, azonban itt meg kell nézni, hogy ez milyen eredménnyel jár. Az Europolra nem lehet egyre több és több feladatot rátenni, megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, és azt gondolom, hogy az Europolnak is bizonyos kérelmekkel kellene élni a tagállamok felé. Ez is egy nagyon kényes kérdés, de azt hiszem, hogy az Európai Parlament támogatását kiérdemelte az Europol ebben a kérdésben. Aztán, ami a teljesítmény mutatókat illeti, Nos, a brit egyetemek is meg vannak áldva ezekkel a mutatókkal. Általában ezek numerikus formában jelennek meg, és mindig megvan annak a kockázata, hogy a jó eredmények felmutatása miatt inkább többet felkarol az ember azért, hogy a végén jobb legyen az eredmény. Remélem, hogy ez a kockázat nem merül fel az Európol esetében, és megfelelő statisztikai adatokat tud felmutatni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy forrásokat veszít, és nem tud a legfontosabb területekre összpontosítani. Tehát itt a minőségre kellene odafigyelni, nem pedig a statisztikai célkitűzések teljesítésére. És végül még valami, az Europol és a parlament kapcsolatára szeretnék kitérni. Létfontosságú az Europol legitimitása szempontjából, illetve a szabadságbiztonság és jog érvényesülése szempontjából. Nagyon fontos az együttműködés, a parlamenttel való együttműködés, és örülök annak, hogy ezt komolyan is veszik. Azonban a 2010-es bizottsági közleményben olvastam valamit, ami aggodalomra ad okot, hiszen ott azt halljuk, hogy bár ezek az eljárások az ügynökségek tevékenységének prioritásait határozzák meg. Szerintem ez túlságosan messze megy, hiszen így is megkapjuk a prioritásokat, és hogyha az Európai Parlament további prioritásokkal egészíti ki ezt, és a nemzeti parlamentek is, akkor nagyon-nagyon nehéz feladat elé állítjuk az Európolt. És ne felejtsük el, hogy a rendőri hatóságok általában végrehajtói ághoz tartoznak, tehát azt hiszem, hogy a parlamentnek feltáró kérdéseket kellene föltennie, illetve kritizálnia kellene az Európolt akkor, hogyha úgy gondolja, hogy nem teljesíti a feladatát de azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem könnyítenék meg az Európol életét azzal, hogy a most is hosszú prioritás listát tovább növelnék. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig mindenkit arra bátorítok, hogy megjegyzésekkel, kérdésekkel éljem. Nemzeti parlamenti, Európai Parlamenti képviselők. Filippo Santa Martini az olasz szenátus képviselője kap először szót, hogy kérdést tegyen föl. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy felszólalhatok az Európai Parlament ezen rendezvényén, és szeretném az Európa igazgatójának intézni a kérdésemet. Mi az Európol által követett szakpolitika a közös vizsgálati, nyomozási kultúra kiépítésében. A, gondolok itt a tagállami rendőri szervek, rendvédelmi erők közötti közös kultúra kiépítésében, mert hogy egyes tagállamokban más és más ö, rendszerben működik. Például a, a, a nyomozási munka, de például a, a bizonyíték meghatározása is különbözik. Ugyanakkor a, a biztonság, a szervezetbűnözés, a terrorizmus elleni harc tekintetében érzékelhető egy tendencia, miszerint nem veszik figyelembe a különféle ügyészi funkciókat, a CID funkciókat, illetve az ügyészi vizsgálatra vonatkozó különbözőségeket, különbözőségeket tagállamok szerte. Nehéz tehát ha a közös ellenség elleni harc, lehet, hogy egy terrorista szervezet vagy mafia ellen nagyon nehéz a más-más tagállamokban egyszerre ügyész vizsgálatot indítani. Ez egy érzekelhető probléma. Látnunk kell, hogy a határon átnyúló műveletek egyre fontosabbak, és a biztonság és szabadság egyensúlyának fenntartása egyre nehezebb feladatá válik, különösen a határon átnyúló bűncselekmények elmi harcban. Aztán nagyon fontos elem a, az áldozatok védelme. Ez sokszor nem kap elég figyelmet az európai szakpolitikák alakításában. Hadd említsek csak az embercsempészet nagyon súlyos bűncselekményét Európa déli határánál. Elnök, köszönöm. További parlamenti képviselők kérnek e szót? Ha nem, akkor az európai parlamenti képviselőkhöz fordulok. Anna Gomes kollégánk kap szót. Sorry, I thought... Elnézést, aztán bekapcsolta. Köszönöm. Én is Wainwright urat, illetve Monár urat kérdem, illetve azt tesz, hogy az az ajánlás, miszerint az Interpol aktívabb szerepet kellene, hogy játszon a szervezetbűnözés által okozott kár és költségek feltárásában, és a stratégiai célok megfogalmazásában. Jelen pillanatban a korrupció elleni harc és az adóparadicsomok elleni harc nem szerepel a prioritások között. Ezen adóparadicsomok nem mind offshore helyek, hanem némelyik onshore, az Európai Unió belüli székhelyeket jelentenek, és az adófizetők pénzét voltak épp viszik ki az Európai Unió pénzforgalmából, ami nagyon súlyos jelenség, különösen a mostani válságos időkben kellene fokoznunk az ezek elleni harcunkat. Wainwright úr, az Európa mit tesz e téren? Tapasztalt késedelem, vagy érzékelje, hogy a tagállamok közötti együttműködés nem jól működik. Holott a feladat az volna, hogy ez a koordináció működjön ezen bűncselekmények ellen is. De például a, a, a portugál és német bíróságok között együttműködés késedelmet szenved. A, azon német tengeralattjáró ügylet tekintetében, amely a portugál költségvetést nagyon súlyosan károsította, ha a feltételezés igaz, és a bűncselekmény fennáll. Mégsem sikerült közös ö, bírósági idézést kiadni. Két évbe tellett, mire egyáltalán elindult a vizsgálat a két hatóság részéről Pirker úr, a szó az Európai Parlament széksoraiból. Köszönöm, elnök úr. Még egyes ügynökségek az Európai Unióban nyugodtan bezárhatóak volnának, anélkül, hogy észrevennénk, hogy bezárták ezeket. Ezekkel szemben, hogyha a, még ez elgondolhatatlan volna az Európol tekintetében. Az Európol tehát egy, egy élenjáró, példamutató intézménye vált az ügynökségek sorában, sőt az Európai Unió az összes intézmények tekintetében. A közös európai projekt egyik, egyik példája, és sikereit tekintetében köszönet illeti Wainwright urat is, amely felelősen mutatta be az ügynökség munkáját, amely biztosítja azt, hogy Európa lakosai biztonságban élhessenek. Ennek örülnünk kell. Meg vagyok győződve a felől, és ezt azt hiszem sokan osztják ezt a nézetet, hogy az Európol ügynökség a legellenőrzöttebb rendőli, ügy, rendvédelmi szervezet, és a legerősebben ellenőrzött európai ügynökség is egyben. Ezért gondolom úgy, hogy ma is, holnap is nem azon kell elgondolkoznunk ez ülés során, során hogyan lehet jobban fel, még jobban felügyelni, ellenőrizni ezt a szervezetet, tekintve, hogy ez már most is a rendőri együttműködés, európai rendőri együttműködés legerőteljesebben felügyelt eszközrendszere. Sokkal inkább azt kell vizsgálgatnunk a két nap során, hogy a mostani felhasználás és a, a jelenlegi felügyeleti rendszereknek hogyan igazítható hozzá az újabb kihívásokhoz, mert a bűncselekmények újabb és újabb területeken ütik fel a fejüket, egyre modernebb eszközöket alkalmaznak, és ez a rendőri szerveket, az Európolt, meg általában az EU állampolgárokat is annak a kérdésnek a feltevésére kényszeríték, hogy az új fenyegetési forgatókönyvekre hogyan lehet választ adni, hogyan lehet hozzájárulni ezen új válaszok kialakításához. Én azt óhajtanám, ha már ilyen sok parlamenti képviselő, ilyen sok tagállamból összejött, meg itt vannak a szakértők is, akik ismerik, hogy az adott tagállamokban milyen helyzetek érvényesülnek, a tagállamok javaslatait kellene beterjeszteni, arra nézve is, hogy mely tevékenységi területeken tudná az Europol még jobban kiépíteni tevékenységét, és hogyan tudnánk az Európa munkát e területeken jobban megtámogatni. Ez volna az állampolgárok biztonságának érdekében mutató munka, és nem az, hogyha azon filozofálgatnánk, meg spekulálnánk, hogy milyen egyéb plusz felügyeleti meg ellenőrzési dolgokat lehet kidolgozni a már eleve rendkívül ellenőrzött rendőri együttműködési szervezet felett. Nem ez kell legyen tehát a cél. Köszönöm szépen. Kíván-e a jelenlévők közül valaki még szót kérni? Vannak-e észrevételei, kérdései? Ha nincsen, akkor nézzük a panel felszólalóit újból. Először Vénrejt úr az Europol részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket is. Martini kolléga egy nagyon érdekes észrevételt tett arról, hogy nincsen egy közös nyomozati kultúra Európában. Valóban ez fontos hátrányt jelent napi szinten. Ez eddig is így volt, és a továbbiakban is valószínűleg egy darabig így lesz ez nyilván a közös jogszabályalkotáshoz nem kapcsolódik, jó munkát végzett az EU az elmúlt időszakban, és hozzájárul a polit- az rendőrségi fellépések koordinálásához az Európai Unión fel belül. Úgyhogy ez jó munka, és az Eurojust is ennek a példája, illetve az európai elfogadási parancs, de van itt egy kultúra, a rendőrségi kultúra, és napi szinten kiderül, hogy minden országban nagyon sok olyan rendőrtiszt érkezik az ügynökségünkhöz, akik mind más, másként képzelik el a munkát, amikor az ügynökséghez jönnek, úgyhogy ezt javítani kell szakpolitikai szinten. Úgy gondolom, hogy az új Európai Uniós szakpolitikai ciklust elfogadták, ez nagyon jó alapja a munkának. És igazából itt arról van szó, hogy minden tagállamba átültessünk egy új, közös hírszerzés alapú, proaktív rendőri munkára vonatkozó megközelítést. Stratégiai értékelések felhasználásán alapul ez a stratégiai prioritások meghatározásán, hatékony koordináláson. Az biztosítandó, hogy az a műveleti tevékenység a tagállamokban minden prioritás területen hatékony legyen, erős operatív koordinációs központra van szükség, ami létre hozza, illetve lehetővé teszi a tagállamok számára a fenyegetettségek meghatározását, és Jimenez Bekel a kolléga beszélt egy témáról, amit tudom, hogy számára nagyon fontos, és Gómez asszony Monár úr beszámolójával kapcsolatosan és a szervezetbűnözés bűnözés költségeivel kapcsolatosan tett fel kérdést. Nyilván nincsenek még pontos számaink, de végső soron úgy döntöttünk, hogy nem számítjuk ezeket ki, nem a bizonytalanságok miatt, hiszen bízunk a a szakértőinkben, de nagyon nehéz számszerűsíteni a szervezett bűnözés költségeit. Vannak bizonyos adatok, amelyek elérhetőek, például a kiberbűnözés költségei, de vannak olyan területek, ahol csak becslésekkel dolgozhatunk, mint például a kábítószerkereskedelem. És Monár úr beszélt a társadalom számára jelentkező költségekről. Ezek nem úgynevezett kemény költségek, hanem közvetett költségek. A kábítószer kereskedelem áldozatai is terhet rónak például az egészségügyi rendszerekre az egyes országokban. Az, hogy hogyan segít a szervezett bűnözés bizonyos közösségekben fokozni a társadalmi feszültségeket, az úgynevezett félelmi tényezőt, faktort, ez is nagyon fontos kérdés, sokat dolgozunk ezen, de ez egy nagyon nehezen megfogható terület, és Monár úr és kollégái által szolgatott adatokra kell hagyatkoznunk. Ami a korrupció elleni harcot illeti, egyetértek, hogy ezen a területen még mindig nagyon sok a kihívás, és ez nagyon fontos eleme a szervezett bűnözés elleni harcnak, hiszen a korrupció, korrupció elősegíti a szervezett bűnözést. Ez az egész világon igaz ez, de Európában is. A tagállamoknak még hatékonyabban kell végrehajtaniuk a már egyébként nagyon szigorú pénzmosás elleni intézkedéseket, illetve a bűncselekményből származó pénzek eh, kezelésére vonatkozó szabályokat. És azt hiszem, hogy ehhez eh, sokkal erősebb koordinációra van szükség az egész Európai Unióban. Végül pedig Pörker úr, köszönöm szépen a kedvező észrevételeit és a jövőnkről alkotott elképzelését. Egyetértek, hogy nem több ellenőrzésre van a jövőben szükség, hanem talán még hatékonyabb módjára ennek az ellenőrzésnek, beleértve akár a parlament általi felügyeletet is. A jövőre nézve a rendelet nem csak a demokratikus felügyeletet biztosítja majd, hanem valós lehetőséget ad arra, hogy ennek a szervezetnek a legfontosabb kompetenciáit fokozzuk, javítsuk, hogy még inkább hatékonyan tudjunk fellépni a szervezet bűnözéssel szemben a jövőben, különösen az internetes bűnözés területén, ami nagyon lényeges területté vált a közelmúltban. Köszönöm szépen, Vénrájt úr. Veszeri asszony, köszönöm szépen. Szerettem volna reagálni Santa Martini úr észrevételeire Arról beszélt, hogy a parlament hiányolja a, az áldozatokra fordított figyelmet, és teljesen egyetértek azzal, amivel érvelt. Nekem is ez volt a benyomásom, amikor megérkeztem ide a parlamentbe, hogy még többet kellene tudni tenni, hogy inkább az áldozat felé billenjen el a mérleg, ne az agresszor irány, védelme irányába. És ére, érzékelem, hogy ez egy nagyon nehéz erőfeszítés, egy éve dolgozunk ezen az európai védelmi rendeleten, ami egy áldozatvédelmi eszköz, ami azt mondja ki például, hogy ha van egy távoltartási határozat Olaszországban vagy Spanyolországban, akkor más országok is elfogadják ezt a határozatot, és ne kelljen újból bíróság elé vinni a kérdést, és így az áldozatok védelmet élvezzenek. Ez nagyon lényeges például a családon belüli erőszak esetében, de minden ismert agresszor által fenyegetett áldozat esetében. A bizottság is felismerte, hogy hiányzik az áldozatvédelmi jogszabályalkotás, ezért egy ilyen csomagot is előirányzott, ennek része ez az irányelv. És lesz egy közös minimum jogszabály a 27 Európai Uniós tagállam számára, ugyanúgy vonatkozik Bulgáriára, mint Spanyolországra, ha valakit megtámadnak és áldozatává válik egy bűncselekménynek, akkor ilyen védelem vonatkozik rá minden országban. Kiskorúakról, nőkről, fogyatékosokról beszélünk, terrorizmus áldozatairól, bármilyen áldozatról, aki kiszolgáltatott helyzetben van, nagyon sok információt gyűjtöttünk már erről a témáról, és kérjük a nemzeti parlamenti kollégákat is, hogy szolgáltassanak információt ennek a nagyon fontos témának az összefüggésében. Köszönöm szépen, és most következik Monár professzor úr, mondja el kérem a záró szavait és a következtetéseit. Köszönöm szépen, hogyha néhány szóval még szólhatnék a rendőrségi kultúrák különbségéről, amiről az igazgató úr is szólt. Továbbra is probléma ez, hiszen nagyon sok feszültséget generál a határon átnyúló rendőrségi együttműködésben is. Azt kell mondanom, hogy itt ez inkább egy hosszú távú kérdés. Nem olyan könnyű harmonizálni a kultúrákat, még akkor sem, hogyha valaki az Europol igazgatója, és főként nem jogszabályalkotással lehet ezt megtenni. Úgy gondolom, hogy sokan nagyon találó megállapításokat tettek ezzel a témával kapcsolatban, de az Europol is nagyon konstruktív szerepet játszhat ezen a területen, azzal, hogyha összefogásra készteti a rendőröket, a rendőrtiszteket, még ha másként is értenek bizonyos feladat kontaktokat megértik, hogy ugyanaz a szakmájuk, ugyanazok a céljaik. Az Europol szerepe ebben alapvető jelentőségű. De még fontosabb ez a, a többoldalú együttműködés a rendőrségi erők között, és ez nyilván össze hangolható az Europol fokozódó szerepével, kétoldalú együttműködésre is szükség van, és nyilván idővel ezek az alapvető problémák nyilván remélhetőleg veszítenek majd jelentőségükből. Ami a költségbecslést illeti, vagyis hogy a bűncselekmények költsége milyen formában jelentkezik, ez ugye nagyon nehezen behatárolható terület metodológiai szempontból. Az Europol nagyon jól működő módszertant dolgozott ki a szervezett bűnözés értékelésére vonatkozó jelentésében, de nincsen megfelelő kapacitása ahhoz, hogy átfogó munkát végezzen minden tagállamban ebben a területen. És gondolom, hogy a parlamentek is támogatják azt a kezdeményezést, hogy az Europol még több hatást hatáskört kapjan a kutatási keretprogramok formálásában. Itt ugye megfelelő összegek állnak rendelkezésre tanulmányok végzésére. Jó volna, hogyha az Europol is ráhatást kaphatna arra nézve, hogy milyen területekre irányulnak majd ezek a támogatások, kutatási támogatások a belügyi területen, hogy minél hatékonyabban tudják ebben az összefüggésben felhasználni az európai adófizetők pénzét. Végül pedig, ami a korrupció elleni harcot illeti, valóban továbbra is súlyos problémát jelent ez, és tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, nem nevezzük meg ezeket, ahol még súlyosabb a korrupció problémája, mint máshol, és politikailag is érzékeny kérdés lesz ez, hogyha az európai, az Európol erősebb mandátumot kap, akkor talán ez megoldás lehet erre a problémára. Az Európai Unió előrelépéseket ért el a korrupció elleni harcban. Van egy közös jogi platformunk lehet, hogy egy kicsit minimalista, de azért a 15 évvel ezelőtti helyzethez képest ez már fontos haladást jelent, előrelépést. Úgyhogy ez mindenképpen kedvező jel. Ami az adóparadicsomokat illeti, ez teljesen a tagállamok hatásköre. A tanács jóváhagyta, hogy többet kell tenni az adóparadicsomok megszüntetése érdekében, de ezek alapvető pénzügyi kihívások a nemzeti költségvetésekkel szemben, úgyhogy úgy érzem, hogy a környezet egyre inkább megköveteli majd a lépéseket ezen a területen, és ha van még egy percem, akkor beszélnék még egy dologgal, ami lehet, hogy egy kicsit veszélyes, hogy egyetlen megemlítem, de amikor olvastam az Európol jelentéseket, akkor mindig felmerült bennem, hogy biztos nagyon sokat tudnak arról, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek nem működnek együtt kellőképpen, és a jelentés nagyon diplomatikus, nem nevezi meg a rossz fiúkat, úgymond, bár szerintem egy kis vádaskodás nem ártana itt. Néhány hónappal ezelőtt olvastam a Financial Times-ban Mario Monti cikkét, és ő azt mondta, hogy az államadóság válság egyik legfontosabb oka az Európai Unióban a túlzott udvariasság, tapintatosság. Nem mutatunk rá a felmerülő problémákra, és ez talán más területeken is érvényesül ez a jelenség nem szabad, hogy ez megtörténjen a bűnöldözés területén, de felmerülhetnek ilyen problémák, és eh, nyilván a, az igazgatónak, diplomatikusnak eh, kell lennie, de legalábbis tudományos szempontból nem volt elég explicit, amit az imént kifejtett. Köszönöm szépen, köszönöm Monár eh, professzor, egész jól állunk az idővel, elég jól haladunk, és azt mondom, hogy kezdjük meg az utolsó panelünket. Ez fél hétig tart majd, és kérem a következő panel tagjait, hogy fáradjanak a pódiumra. Aled Williams úr, Renáta Weber az Európai Parlament Libe szakbizottságából. Úgy tudom, hogy Jerzy Montág úr nem tudott Brüsszelbe utazni a mai napra. Ő a német Bundestag tagja, de sajnos nem tudott a körünkbe érkezni. Henri Labail úr a Bajoni Egyetemről. Ő képviseli a tudományos világot. Köszönöm szépen az előző panel résztvevőinek a munkát, és most kezdjük a következő panel tárgyalását. Kérem, hogy figyeljenek, hiszen föl kell, jól ki kell használnunk az időnket, tovább is lépünk, mindenféle késedelem nélkül, térjünk rá a következő napi rendi pontunkra. Tehát először is A nemzeti igazságszolgáltatási térségekkel összefonódó európai igazságszolgáltatási térség létrehozása az Eurojust szerepe. A témánk üdvözlük, üdvözöljük az Eurojust testületének elnökét, Alet William Surat. Először neki adom meg a szót, tessék. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy ilyen az elnök félbeszakítja a hozzászólót, és csendet kér neki. Azt kéri, hogy a termet elhagyók csendben tegyék azt. Angolul azt mondjuk, hogy az ember a lábával szavaz. Na de a viccet félretéve nagyjából 10 percet fogok igénybe venni az idejükből, már ami a téma bemutatását illeti. Nem fogom uh, tükrözni uh, Rob Wainwright nagyon is ékes szóló előadását, nem fogok rámutatni az ellenőrzések számára, az Europol és az Eurojust érdekelt a demokratikus elszámoltathatóság témájában. Természetesen van egy nagy különbség a Lisszaboni szerződés értelmében. Tehát megváltozott a megközelítés. Az Europol a felülvizsgálat tárgyát képezi, a Eurojust pedig értékelés témáját képezi. A felülvizsgálat az mélyebbre ható, mint az értékelés, legalábbis szerintem. Tehát az ékes szóló bemutatás helyett inkább röviden két kérdésre szeretnék válaszolni. Remélem, hogy ezek bemutatást adnak, betekintést az Eurojust munkájába. Az első kérdés azzal foglalkozik, hogy milyen típusú elszámoltathatóságot kellene alkalmazni egy olyan intézmény esetében, mint az Eurojust. Az előző szerződés keretében ez az igazságszolgáltatási együttműködési egysége volt az Európai Uniónak, ezt a titulust kapta, és azt hiszem, hogy elég egyszerű eh, azt megmondani, hogy milyen elszámoltathatósággal ne számoljunk a nemzeti és európai parlamentek milyen elszámoltathatóságot ne kérjenek, és ez pedig az operatív elszámoltathatóság. Ebben a tekintetben egy nagyon hasznos jelentésre támaszkodom, amelyet az Európai Parlamenti ö, Ügynökség ö, készített a parlamenti felülvizsgálatról. Erre már utaltak más előadók, Porcelini asszony a ma délután folyamán. Tehát miért nem helyes az, hogy demokratikus elszámoltathatóságot kérjünk az operatív kérdésekben az Eurojust szerepén az Eurojust számára. Nos, elég egyértelmű hogy a válasz, hogyha megnézzük az Eurojust misszióját, küldetését, ami benne van az európai, a Lisszaboni szerződésben, akkor azt olvashatjuk, hogy az együttműködést és a koordinációt kell előmozdítania a nemzeti igazságszolgáltatási szervek között a tőlük kapott információ alapján, illetve az Európoltól kapott információk alapján. Tehát az Eurojust alapvetően legalábbis jelenleg azt a szerepet tölti be, hogy koordinálja az Európai Uniós ügynökségek erőfeszítését, az Europol, a Frontex és az Olafra gondolok, de emellett szorosan együttműködik a nemzeti nyomozó és ügyészi hatóságokkal. Másodszorban, és itt most ismét az Eurojust és a nemzeti igazságszolgáltatási szervek közötti munkára utalnék, az Eurojust egy olyan testület, amely mind ügyészekből, mind bírókból, rendőrtisztekből áll, akiket a tagállamok delegálnak, illetve a közvetlenül Brüsszelből, a bizottság által kinevezett emberekből áll a személyzetet, ami a létszámot illeti, egy kicsi, de reményeim szerint hatékony szervezet a Eurojust, körülbelül 45 ügyészünk van a különböző tagállamból, őket a tagállamok fizetik, és szorosan együttműködnek az adott tagállamok hatóságaival, illetve mintegy 200 embert foglalkoztattunk, a bizottság fizeti őket, illetve véleményem szerint egy nagyon hasznos metódus a biztonság, szabadság és jog, jog térségének kialakításához a nemzeti szakemberek kihelyezése, tehát körülbelül 15-en dolgoznak az Eurojustból olyanok, akik a tagállamokból, akiket a tagállamok helyeztek ki, tehát egyes operatív esetekre mm, utaznak ki, és majd visszautaznak a tagállamba, az adott tagállamba, és remélhetőleg beszámolnak arról, hogy milyen értéket képvisel az Európai Uniós szinten az igazságszolgáltatási együttműködés. Példaként nézzünk egy olyan helyzetet, ahol a tagállami rendőri hatóság az Európolnak információt ad át, mondjuk egy kábítószer csembész letartóztatását, letartóztatását követően, elkobozták a telefonját ennek a személynek, és a telefonhívási listát átadják az Európolnak. Az Európol földolgozza, elemzi, munkadokumentum készül róla, és azt megállapítják, hogy ez a konkrét telefonszám kapcsolatban állt más kábítószerkereskedőkkel más tagállamokban, és innentől kezdve egy proaktív művelet formájában folytatódik tovább, hiszen olyan bizonyítékok merülnek föl, miszerint szervezett bűnözés állhat a háttérben, és ahhoz, hogy a telefonokat le lehessen hallgatni, ehhez igazságszolgáltatási engedélyre van szükség jó pár tagállamból, nem csak azért, mert különböző szabályozások vannak életben, egy ilyen akciót illetően, hanem azért is, mert egy későbbi fázisban például a szervezetbűnözési csoport bankszámláit le kell, be kell fagyasztani, és lehet, hogy itt az eszközök befagyasztását illetően nagyon eltérő szabályokat működtetnek a különböző tagállamok. Ezért esetleg egy európai letartóztatási parancsra van szükség, amelyet elfogadhatnak a tagállamok, ezért az Eurojustot bevonják ebbe a, ebbe a folyamatba, szorosan együttműködve az Europollal. Ebben az esetben nagyon röviden és nyersen mutattam be azt, hogy hogyan kellene működni a dolgoknak, már ami az Eurojustot illeti, és hogy mi is történik végül, mi történik akkor, amikor folytatódik ez a művelet az Eurojust koordinációjával, és ilyen 100, 150 ilyen koordinációs ülést tartunk egy év alatt, egy év folyamán. Az igazságszolgáltatási ellenőrzés, már ami az információ felhasználását, illetve azok koordinálását illeti, az, az ilyen rendőri lépések koordinálását illeti, ezek mind a, ezeket mind ellenőrzik a nemzeti igazságszolgáltatási szervek, és pontosan ezért mondom azt, hogy a demokratikus elszámoltathatóságba nem szabad bevenni az operatív munkát az Eurojust esetében. Egyetlen egy kivétel tennék, azt kell mondanom, hogy az Eurojust és más Európai Uniós szervezet szempontjából nagyon fontos az, hogy egyértelmű prioritásokat határozzunk meg politikai és jogalkotási szinten. Ezt az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek tegyék, hiszen ezen prioritások alapján dolgozunk. Tehát a brüsszeli jogszabályok, az itteni jogalkotók munkáját követjük. Különös tekintettel gondolok itt a COSI munkájára, illetve a 71-es cikkely követelményeire, azaz az értesítési követelményre nemzeti és az európai parlamenteket értesíteni kell az ilyen operatív tevékenységekről. Tehát tulajdonképpen ezek az alapszabályok a Eurojust esetében, Üdvözöljük a demokratikus elszámoltathatóságot mindegyik tevékenységünk terén, de ami az operatív munkát illeti, az előbb említett okokból, és azt hiszem, hogy ezt a jogalkotók nagy többsége is osztja, különösen a részletes operatív munkát illetve nem lenne megfelelő. Nézzük, hogy miért hozzon a jövő, hogyan lehetne javítani az Eurojust munkáját, mind operatív hatását illetően, mind pedig az elszámoltat hatóságot illetően. Nos, itt egy kérelemmel fordulok önökhöz. Először is azt kell mondanom, hogy létfontosságú az, hogy a tagállamok teljes mértékben kihasználják a jelenlegi jogalkotási keretet már ami a Eurojustot illeti, különösen az új határozat értelmében ez év június 4-től a tagállamok számára kötelező az, hogy részleteket szolgáltassanak, különösen az euróval kapcsolatos bűncselekményekről a Eurojustnak. Itt a fontos és súlyosabb határon átnyúló esetekre gondolok, itt értesíteni kell a Eurojustot. Nagyon gyakorlati formában közös vizsgálati csapatokat működtetünk, ezekről már bizonyára hallottak, és az új határozat értelmében nemzeti Eurojust koordinációs rendszereket próbálunk támogatni, előre mozdítani, ez azt jelenti, hogy Eurojust rendszereket mindegyik tagállamban. Szélesebb körben úgy tűnik számomra, hogy legalább ennyire fontos, és ugyanennyire érinti a demokratikus elszámoltathatóságot mind az Európai Parlament, mint pedig a nemzeti parlamentek felé, ez pedig az, hogy a jogalkotási intézkedéseket tovább vigyék, már ami az Eurojustat illeti. Nem csak a 85-ös és 86-os cikkeire gondolok a Lisszaboni szerződésnek, amelyekről még szólni fogok, hanem konkrét lépésekről, mire is gondolok, az európai vizsgálati rendeletre, amely forradalmat fog hozni a határon átnyúló bűnügyi együttműködés területén. és így a kérelmi levelek elavult rendszerének véget vethetünk, és jobb együttműködésről tehetünk tanúbizonyságot a bűnügyi, határon átnyúló bűnügyi vizsgálatok, nyomozások során. Feltételezem, hogy az Európai Parlament pozitívan értékeli majd ezt a nyomozási határozatot, európai nyomozási határozatot, és lesz egy olyan ö, eszköz, így amely együttműködést biztosít az igazságszolgáltatási szerveknek egy kölcsönösen elismert eszköz segítségével, tehát amit a tagállamok is elismernek. Különösen azért érek erre az intézkedésre, erre az eszközre, mert nagyon fontos az arányosság, a proporcionalitás. Amikor erről a nemzeti parlamentekben, az Európai Parlamentben vitáznak, akkor talán egy, egy dologra ki kell térni, amely a letartóztatási, európai letartóztatási parancs egyik hátoldala vagy hátránya, ez pedig az arányosság elvének nem megfelelő alkalmazása. Hogyha jogalkotók biztosítani tudják, hogy az arányosság érvényesül és megfelelően tükröződik az új Európai Uniós jogszabályokban, akkor azt hiszem, hogy hatalmas lépést teszünk előre a határon átnyúló szervezett bűnözés elleni harc területén. Tudom, hogy telik az idő, de még szeretnék kitérni a 85-ös cikkere, illetve azokra a, arra a rendeletjavaslatra, amely nem sokára megszületik majd a jövő év folyamán, 2012 őszén valószínűleg. A 85-ös cikkei értelmében kétféleképpen lehet átalakítani a Eurojustot, hatékonyabbá tenni. A 85-ös cikkei a Eurojust hatáskörét kibővíti, illetve erre lehetőséget nyújt, méghozzá azáltal, hogy nyomozásokat indíthat a Eurojust, illetve kötelező az igazságszolgáltatási konfliktusok esetében segítséget nyújthat. Tehát hatáskört kap, és ez benne lesz majd az Eurojust rendelet tervezetben. A jogalkotóknak oda kell figyelni a Eurojust kormányzási, illetve szervezeti architektúrájára, különösen gondolok itt az együttdöntési eljárásra, hiszen azonnali demokratikus ellenőrzés lehetősége merül föl, már ami az administratív kérdéseket, illetve az Eurojust finanszírozását illeti. És látom, hogy kiszaladtam már az időből, mégis kitérnék még a 86-os cikkeire, ami egy európai ügyészségi hivatalt, irodát hozna létre, illetve erre nyújt lehetőséget. Ez egy nagyon is kényes és összetett kérdés természetesen, ezért, ha megengedik, inkább visszatérnék némileg azon intézkedésekre, amelyek léteznek már az átalakított, felülvizsgált Eurojust határozatban. Ez kimondja, hogy bizonyos esetekben a tagállamoknak információt kell szolgáltatniuk a határon átnyúló esetekről, amelyek a pénzügyi, az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Tehát, hogyha ilyen információt kapunk a tagállamoktól, akkor az, a Eurojust bizonyítékkal rendelkezik majd, és reményeim szerint hasznos információt adhat a jogalkotóknak. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Williams úr, e, sebes, ám átfogó áttekintést az Eurojust szerepköréről, most pedig az Európai Parlamenti képviselőtársunk Renáta Weber asszony kap szót, aki a Libe szakbizottság tagja, és jelentéstevőnk is. A bűnügy bírósági eljárások tekintetében irodott jelentés szerzője, mert a Libe szakbizottság munkának nagyon fontos része. Weber asszony, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm nekem is, hogy itt lehetek ma ahogy itt voltam egy évvel ezelőtt is, amikor a Nemzeti Parlamentek képviselővel egy másik találkozót tartottunk. Én magam mindig nagy pártolója voltam az ilyen egy üléseknek, és általában a EP és a Nemzeti Parlamentek közötti mélyebb együttműködésnek. Ott kezdeném, ahol Williams elnök abba hagyta, említette, hogy a közeljövőben jogalkotási változások várhatóak. Hát én nem látom ezt ezeket ennyire a küszöben állónak, ám mindenképpen lesz némi időnk, hogy felkészüljünk, és megértsük, mit is akarunk elérni ezen új jogszabályokkal. A mai osztoson ülések nagyban segítenek bennünket ebben, ahogy segített az a tanulmány is, amelyet említett, melyet az önök figyelmébe is ajánlanék, éppen múlt héten futott be csak hozzánk, és tegnap mutatták be hivatalosan a libeszak bizottságban e tanulmányt, melynek szerzői független szakértők, és ez nagyon helyén való, több kutatói központból, illetve az európai, európai egyetemekről. Az ajánlások némelyikét szeretném ma megosztani önökkel, illetve megvitatni mert szorosan kapcsolódnak a mi témánkhoz is. Williams elnök úr kifejtette, mi ne legyen része a demokratikus számonkérhetőségnek, tehát a műveleti vetületét a cselekvéseknek. Említette ezek között. Nos, a mi felhatalmazásunk az, hogy felügyeljük az ügynökségek, európai ügynökségek munkáját szakpolitikákról beszélünk, igazgatásról, finanszírozási kérdésekről. Ezek nem is túl ellenmondásos kérdések. A szakpolitikák terén pedig a jogalkotói hatáskör alapján járunk el, ám fontos az is, hogy az Eurojust igazgató tanácsával együttműködve közösen határozzuk meg, hogy a szakpolitikák mely részében kívánnak ők erősebben együttműködni. Míg az igazgatás meg a finanszírozás tekintetében a parlamentben működik a Költségvetési Bizottság, a Libeszak bizottság, aminek van hatásköre a költségvetési létrehozásban, aztán itt van a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságunk, úgyhogy van a kezünkben épp elég eszköz a felügyeletre. Az is, az is érdekesen elmondani, hogy az említett tanulmány nagyon keményen fogalmaz, amikor kimondja, hogy az Európai Parlament ne vegyen részt az, az, az igazgatói tanácsban, sem annak nev, tagjai vagy elnöke kinevezésében. A szerzők azzal érvelnek, hogy így módon az Európai Parlament megtarthatja teljes semlegességét, és ezáltal hatékonyabban tud, tudja gyakorolni felügyeleti jogát. Szerintem ez elég ellenmondásos ügy, már itt a parlamenten belül is, mert vannak olyan képviselőtársaim, akik inkább, még inkább részt vennének az elnök, legalább az elnök kinevezésében. De hát persze ezzel lehet gondolkozni, melyik út a jobb. Tény az, hogy a legkényesebb kérdés a felügyelet tekintetében az információ ügynökségtől kért információ az eurojust az Frontextől, az Europoltól, milyen típusú információt kell kapjunk, illetve mire vagyunk jogosultak. Érdekes lehet elmondani önöknek, hogy a tanulmány első ajánlása, és idézem, azt mondja, fontos, hogy az Európai Parlament biztosítsa, hogy bármely új, a felügyeletet érintő rendszer ezen testületek felett, nem tántoríthatja el a tagállamokat attól, hogy az együttműködés eszközeként teljes mértékben támaszkodjanak ezekre az ügynökségekre. Más szóval, ha túl sokat követelünk ezen testületektől, túl nagy felügyeleti terheket teszünk rájuk, és a tagállamok inkább kétoldalú együttműködést választanak, ahelyett, hogy az Eurojust, az Europol közvetítésével működnének együtt. Ezzel járhat ez tehát. Ugyanakkor persze jogosultak vagyunk tájékoztatásra, és meg kell válaszoljuk azt a kérdést is, hogy ezt a két aspektus hogyan egyeztetjük össze. A válasz része, vagy a megoldás része lehet mindenképpen az, hogyha feltesszük a kérdést hogyha az ügynökségtől információt követelünk meg, akkor azt is, arra is figyelemmel kell legyünk, hogy ők a tagállamoktól is kapnak információt, a különféle nemzeti szervektől, legyenek azok hírszerzési vagy rendvédelmi szervek. Ilyen értelemben tehát az Európai Parlament jobban kell bízzunk a nemzeti parlamentekben, illetve azok szerveiben, hogy azok nemzeti szinten felügyelik e tevékenységeket. Ehhez pedig jobban kell ismerjük egymást, és jobban kell együttműködnünk. Mert ennek hiányában nem tudjuk elkerülni azt, hogy megismételjük azt a munkát, amit nemzeti szinten már elvégeztek a fölögyelet szintjén. Tehát jobban kell alkalmazni ugyanakkor az együttműködés lehetőségeit, a, a közös felügyeleti szervekkel. Hiszen mi az Európai Unióban állítottuk föl ezeket a testületeket, azzal a sajátságos felhatalmazással, hogy nagyon szoros és nagyon kemény felügyeletet biztosítsanak ezen ügynökségek felett, úgyhogy hát akkor velük is együtt kell működnünk szorosabban, hiszen ezek a testületek azok, melyeknek jogosultságuk van vizsgálódni, az összes adat, összes dosszié körében, és utána ők jelentették nekünk, hogy rendben voltak a dolgok, vagy sem, és ha valami nem volt rendben, akkor ennek alapján tudjuk felkérni az ünökséget, hogy korrigálja a hibát. Jelenleg, hogy őszintén fogalmazzunk, a parlament nem tesz mást, mint hogy csak akkor ül össze a felügyeleti szervvel, amikor az éves jelentés megszületik. Ez pedig nem elég. Nagyon fontos, hogy elmondjam önöknek azt is, hogy ez a tanulmány, amire hivatkozom, nagyon világosan fogalmaz. Amikor kimondja, az Európai Parlament nem szabad, hogy hozzáférjen olyan adatokhoz, vagy személyes adatokhoz, melyeket a nemzeti hatóságok vagy harmadik államok hatóságai helyeztek el az ügynökségnél, mert ez a magán életbe való beavatkozást jelenteni, ellenőrzetlen beavatkozást tény, hogy gyakran a parlamentben is egyre több tájékoztatást kérünk, erre megvannak a jó okaink. Az én frakciómat gyakran bírálják azzal, hogy, hogy, hogy túl gyakran kérdez rá egy jogszabály arányosságára, szükségességére, mármint a frakcióm. No, ezekre a virálatokra az a válaszom, hogyha nem kapok elég tájékoztatást, akkor hogyan tudok megfelelő döntést hozni, hogyan tudok értékelni a felől, hogy mi folyik az ügynökségben. És örömmel idézek megint a tanulmányból, az információ az az oxigén, amely életben tartja a felügyeletet. Nem sok értelme van felügyelni egy nökség munkáját, hogyha e, ez nem jár együtt a releváns információhoz hozzáféréssel. Tehát meg kell kapjuk a biztonság, az Európai Unió biztonságát fenyegető veszélyekről szóló jelentések, információkat is, mert ennek hiányában az Európai Parlamentben nagyon nehezen tudunk dönteni arról, hogy például módosítani kell a jogszabályokat, vagy, vagy több költségvetési forrás kell biztosítanunk, vagy vagy más módon is együtt kell működnünk. Hogy döntsünk erről? És a kérdés, hogy hogyan tudjuk megszerezni ezt az információt? Erről is nagyon élénk vita folyik a parlamentben. Ez egyik javasolt lehetőség a tanulmány szerint, hogy felállítunk egy albizottságot, mely kizárólag egy titkos információk kezelésével foglalatoskodna. Nem mindenki osztja ezt a gondolatot, sokan azt mondják képviselőtársam közül, hogy ez nyilvános információ kell legyen. Vannak mind a két megoldás mellett és ellenérvek, és az is fontos, hogy észszerű igényeket támaszunk. ám mindenképp kell egy mechanizmus, mely révén az Európai Parlament képviselői hozzáférhetnek akár titkos információhoz is. zárásképpen pedig visszatérnék ahhoz, amivel kezdtem. Hiszek abban, hogy nem mindig van szükség új jogszabályokra, lehet, hogy a, a fennálló joghézagokat a jobb együttműködéssel lehet áthidalni, a nemzeti parlamentekbe vetett bizalommal, az egymás közötti jobb együttműködéssel jobban megismerjük egymást, és bízunk abban, hogy önök helyben elvégzik azt a munkát, amelyet nem kell megismételjük a mi szintünkön, és hogy jobban együttműködünk azon testületekkel, amelyeket felhatalmaztunk a felügyelettel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weber asszony. És még mielőtt megadnám a szót eh, az utolsó vita résztvevőinek, hallgassuk meg a tudományos szempont képviselőjét is, Henri Labail urat eh, a Bajoni Egyetemről, ennek is a jogi fakultásáról. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek eh, ebben az eszmecserében az eh, európai képviselők, illetve a nemzeti parlamenti képviselők között későre jár már, ezért eh, azonnal a tárgyra térek. A jogászok szeretnek szép körmondatokban beszélni, hogy nehogy kiderüljön, mit is akarnak mondani, de én inkább őszinte lennék, és nem egy tudományos előadást tartanék most, hanem helyezzük összefüggéseibe azt, hogy miért is fejlődik olyan lassan a igazságosság, jogérvényesülés, biztonság térsége, több mint 8 évvel ezelőtt, 2002-ben kezdődtek meg a tárgyalások ennek a jogszabályhalmaznak a struktúrájáról. 2003-4-ben volt az alkotmányozási szerződés, azóta nem sok minden történt. Mi is történik most, és milyen hatékonysági szintre jutottunk el? Az Eurojustot 2002-ben hozták létre egy nagyon körültekintő döntéshozatal ez, ugye 2008-ban született meg a döntés. A belső biztonsági stratégia is létrejött, és a bizottsági cselekvési terv ugyan tartalmát tekintve nem túl erős, mert ami a Stockholm mi program megvalósítását illeti. Mindez azt jelenti, hogy nem elég csak leírni, hogy meg kell erősíteni az állampolgárok bizalmát a, az igazságszolgáltatás, az igazság érvényesülésének Európájában, hanem be kell bizonyítani, hogy ez valóban létezik, hozzáadott értéket szolgáltat az állampolgárok napi életében, és több kohéziót hoz létre. Nézzük meg a szerződés tartalmát. Mi történt, amióta a legújabb szerződés életbe lépett? Megvizsgálhatjuk a jogszabályokat, esettanulmányokat végezhetünk, elemezhetünk, és a Jogászok gyakran hivatkoznak a politikai ciklusokra, a kulcsfontosságú teljesítménymutatókra, stratégiai teljesítményre. Ezt a Standard és Porsz is megteheti, de igazából ez nem kapcsolódik olyan szorosan ahhoz, amit mi próbálunk tenni, vagyis megpróbáljuk például védeni az áldozatok alapvető jogainak érvényesülését. Tekintsük a szerződést. A szerződést mindent elmond, a Lisszaboni szerződés. Ugye most még az Amsterdami szerződés szerint dolgozunk, azért ne tévedjünk ebben, és nézzük meg, hogy mi forog kockán. Nézzük, a Lisszaboni szerződés mit ad a Eurojust kezébe, illetve harmadik gondolat, nézzük meg, hogy az Európai Unió milyen architektúrát tud kialakítani az igazságszolgáltatás területén a jövőben. Az első gondolat a Eurojust esetében a 2002-es jogszabályok voltak érvényben, aztán ezt módosították 2008-ban, úgy, mint hogyha a Lisszaboni szerződés nem létezett volna, tehát nagyon óvatosan jártak el de azt nem mondhatjuk, hogy egy kopernikuszi forradalom született a Lisszaboni szerződés keretében. A negyedik cikkely ötös része továbbra is az együttműködésre és a koordinációra tette a hangsúlyt, a hangsúlyt tehát egy vertikális hierarchiát alakított ki, és az Európai Unió ezt próbálja összefogni. Így, így tűnik el a kormányközi aspektus. Nincsenek európai, nincsen erre vonatkozó bírói rendszer, nincsen föderáció, hanem mindig a nemzeti hatóságokra kell támaszkodni, vagy támaszkodunk. Ez pedig azt jelenti, ahogyan Williams úr is elmondta, hogy egy, egy koordinációs struktúrában dolgozunk, harmonizáljuk a nemzeti, illetve Európai Uniós szintet, és ez egy nagyon bonyolult, összetett rendszer, hiszen ez nagyon, nagyon fontos ezt meglátni, hogy milyen bonyolult ez a rendszer, hiszen a nemzeti adminisztrációk, a nemzeti hatóságok nagyon fontos szerepet töltenek be, és szuverenitásuk van ezen a területen, a bűnügyi területen. Most próbál az Európai Unió egy olyan ö, ö, rendszert létrehozni, amely ugye nagy kihívást jelent az Európai Unió számára. és az Eurojust igazából nem tudja kiteljesíteni a potenciáját, nem tud megfelelni, kibontokozni, emiatt a struktúra miatt. Tehát elég egyértelmű, hogy ha az ember megnézi a Lisszaboni szerződést, akkor a nagy győztes a, a Eurojust, ez az egyetlen olyan intézmény, amely a Lisszaboni szerződésben egy nagyon fontos szerepet tölt be a koordinációban. Tehát ezért a szerződés 85. cikke rendkívül fontos, amely lehetővé teszi azt, hogy nagyobb hatékonysággal jobb együttműködést, koordinációt tudjunk biztosítani, illetve a nemzeti szinteket támogassuk, akik szerepe egy kicsit szűkül. Tehát jelenleg semmilyen, az Eurojust kell, semmilyen szűkítő, semmilyen kényszer nem szűkíti a tevékenységét. Azonban a második bekezdés rámutat arra, hogy meg kell erősíteni a koordinációt, illetve az együttműködést. Ezért ott van a 85-ös cikkely, értjük a tanács álláspontját, illetve egy kicsit meglepőbb a bizottság álláspontja. Miért? És ez a második gondolat, amelyről beszélni szeretnék. Felelősséggel tartozunk a történelem előtt, hiszen a 85-ös cikk az alkalmazást szabályozza, méghozzá a rendes jogalkotási folyamatban, ez a második bekezdés. És itt a legfontosabb kérdéseket kell meghatározni az igazságszolgáltatási rendszerben, meg kell határozni az, e, ezt az elnyomó struktúrát, a lépések a területét, illetve feladatait, a Eurojust feladatait. Három nagyon fontos gondolat a különböző bűnügyi vizsgálatok elindítása, a vizsgálatok koordinációja, illetve az igazságszolgáltatási rendszerek megerősítése, valamint a konfliktusok rendezése. Tehát ez egy véleményem szerint egy az Európai Unió jogalkotói számára három gondolkodási irányt nyit meg. Az első, a strukturálisnak nevezném, ez a strukturális aspektus vala, valóban a Eurojust igazságszolgáltatási feladatára mutat rá, hiszen nem olyan instancia ez, mint a többi, hanem az ügyészek és a bírók alkotják, döntéseket fog hozni, amely ellenőrzést ö, irányoz elő, ezért a strukturális szempontból nagyon fontos, hogy bizonyos ö, frissítéseket végezzünk. Nem vagyok azonban meggyőződve arról, hogy a hogy ezt a kérdést legjobban tudjuk garantálni. meg kell néznünk a, azt, hogy a saját, az, a tagállamok saját bírói rendszere hogyan működik, és ezt kritikusan kell tekinteni. Tehát ez egy strukturális alapkérdés. Aztán a másik nagyon fontos kérdés az az, hogy nincsen jogállása a Eurojustnak, nincsenek alapszabályai. Ami a funkcionális kérdést illeti, nem adunk konkrét nyomozási feladatot a kezébe, terepen történő nyomozás, nem erről van szó, hanem a funkcionális szinten meg kell érteni, hogy a tagállam hogyan jár el, és a tagállam uh, hogyan kezelheti a hatáskörét, a 27-es nyilatkozat kimondja azt, hogy a tagállamok félnek attól, hogy nemzeti gyakorlati jogszabályokat nyomozások során figyelembe lehet venni. Hát, hogy ez nem egy kérdő, akkor nem tudom, mi, mi számít kérdőjelnek. Weber asszony beszélt az értékelésről a 85-ös bekezdés utolsó cikke kimondja, hogy a szabályozás meghatározza az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlament modalitásait, amelyel felül vizsgálhatja, felül megnézheti a Eurojust tevékenységét, ez pedig egy nagyon fontos kérdést vet fel. A Eurojust nem egy olyan testület, mint bármely más testület lenne. Elnök félbeszakítja a hozzászólót. Két perc két perc. Tehát nézzük meg, hogy hogyan lehet ellenőrizni a Eurojustot, a jogalkotók hogyan ellenőrizhetik. És végül az utolsó megjegyzésem zárásképpen a belső biztonsági stratégia az EU-ban, ugye itt az Eurojustra tenném a hangsúlyt, Sajnos ezt most itt nem tudom kimondani. És végül barátom véleményére térnék rá. Néha ugye ott van a 2010-es értékelés, és ez bizonyos nehézségekre mutat rá a Eurojust működésében. Biztos, hogy ezek nagyon fontos kihívások, biztonsági, biztonsági területen előrelépésre van szükség. Második kérdés. A Eurojust esetében a földközi tengeri térség egy paradicsomnak tűnik, és végül nagyon sok egyéb problémás terület merül föl. Nem tudom, hogy Luxemburg hogyan működött a régi időkben, de az biztos, hogy Hollandiának legalább annyi ö, vizsgátot kell végeznie, mint Franciaországnak, tehát nagyon sok problémával kell számolnunk, és végül egy utolsó megjegyzésem lenne. Szükség van egy olyan helyre, egy olyan fórumra, amely segítségével az Európai Unió hitelességét, illetve a jogbiztonság érvényesülésének térségét ki lehet alakítani, és itt hatékonyságos, hatékonyságot tudunk biztosítani. Elnök, köszönöm szépen ezt az elemzést, és köszönöm azt is, hogy kicsit rövidebbre fogta a végét. Most pedig készen állunk arra, hogy meghallgassuk a résztvevők véleményét. Egy körben meghallgatjuk tehát a képviselői véleményeket, azután visszatérünk a panel résztvevőjéhez, és ők fogják lezárni a ma délutáni szekciót. Először Anetelen Finne a svéd parlamenttől. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az Európai Parlamentnek és a Libeszab Bizottságnak ezért a nagyon érdekes délutáni vitáért. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlamenti képviselők időről időre találkozzanak, vonatkozik ez a nemzet és a parlamenti képviselőkre is. Nagyon fontos kérdéseket tudunk ilyenkor megtárgyalni, és azt gondolom, hogy nagy a jelentősége az ilyen találkozóknak. Ami a határokon átnyúló bűnüldözést illeti, ehhez nemzetközi együttműködésre van szükség, ezért az illetékes hatóságoknak megfelelő lehetőséget kell adni, hogy részt vegyenek nagyobb nyomozásokban, amelyek több országra vonatkoznak. Ebben az összefüggésben nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mennyire szükséges egyensúlyt létrehozni a bűn megelőzés intézkedések, illetve az egyéni szabadságjogok érvényesülése között. Az európai igazságügyi hálózat egyre fontosabb szerepet kapott a közelmúltban a nemzetközi együttműködésben, bűnügyi jogi területen, büntetőjogi területen, és Williams úr is említett néhány nagyon fontos körülményt. Az is fontos, hogy folytassuk az erőfeszítéseket az Unióban az együttműködés javítására, a büntetőjog területén, és tisztázni kell, hogy melyek az illetékességei a nemzeti hatóságoknak, és hogyan lehet ezeket még hatékonyabban, milyen, milyen jogköröket lehet hatékonyabban érvényesíteni Európai Unió szinten. A kormányközi együttműködést ilyenkor még inkább előtérbe kell helyezni, itt tartozik az Eurojust szerepe is, továbbra is fejleszteni kell ezt a területet. Az európai ügyészségi hivatal és bizonyára sok problémát tudna megoldani. Továbbá nagyon fontos értékelni a korábbi intézkedések hatásait. Annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ezek megfelelően szolgálták-e a céljukat. Folytatni kell azt az utat, hogy a tagállamok között kölcsönös bizalmat hozzunk létre, és ezt fokozatosan növeljük. Például a bírósági határozatok kölcsönös elfogadásával, bűnügyi kérdésekben. Ez nagyon nagy feladat, és nyilván időt igényel. Ebben az összefüggésben az is fontos, hogy figyelembe vegyük a tagállamok egyedi jogi rendszereit, illetve az alapvető nemzeti büntetőjogi alapelveket, amelyeken ezek nyugszanak. Még egyszer szeretném éppen ezért hangsúlyozni, hogy mennyire lényeges a kormányközi együttműködés a Eurojust keretében. Holnap a záró panel során visszatérek majd a parlamenti felügyelet kérdésére az Európol és az Eurojust összefüggésében, és köszönöm szépen, mivel van még néhány jelentkező, Emlékeztetném önöket, hogy van egy időkorlátozásunk, hiszen 6 óra 30-ig, vagyis fél hétig be kell fejeznünk ezt az ülésszakot. Baszali Kiszolodnó a görög parlamenttől. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az Európai Parlamentnek is a meghívást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Különösen ilyen válságos időszakban, amelyen most az országom megy keresztül. Nyilván bizonyos befektetői érdekek is meg különös színezetet adnak a politikai megfondolásoknak. És a válságnak nyilván határon átnyúló jellege is van az Európai Unión kívüli szereplőket is felfedezünk itt, és az Eurojust pontosan arra, abban segíti a tagállamokat, hogy megfelelő jogszabályokat alkossanak a különböző büntetőjogi eljárásokban, meghatározza a célkütőzéseket, a prioritásokat és tanulmányokat folytat és eh, egy állandó mechanizmust hoz létre arra nézve, hogy hogyan lehet a különböző igazságügyi eljárásokat továbbfejleszteni a tagállamokban. Tanulmányozni kell, hogy az európai intézkedéseket valóban átültették-e nemzeti szintre, és hogy az Eurojust végrehajtja-e a különböző rendelkezéseket, amelyeket a nemzeti parlamentek hoznak. Például a kiskorúakra vonatkozó rendelkezésekre gondolok többek között. Felmerül, hogy mi történik az Európai Unión kívül leső országok esetében sok kérdés felmerül. Lavail úr előadása is nagyon elgondolkodtató volt számomra. Szeretném tudni, hogy létezik-e egy olyan szándék, hogy jogi gyakorlatot, jogi előzményeket hozzanak létre ilyen szempontból, és az Eurojust ebben részt veszem majd. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gönc Kingály a szó az Európai Parlament széksoraiba. Köszönöm, néhány rövid megjegyzés és kérdés. Williams úr említette az Európai Védelmi ö, parancsot. Ez egy fontos előrelépés, egyetértünk ezzel, a parlament nagyban támogatta ezt az új jogi eszközt. Úgy gondolja ön, hogy az, e, ezen európai védelmi határozat elfogadása után a hatóságok gyorsabban, hatékonyabban működnek majd együtt, és ennek a bizalomépítése is lehet hatása, mert ez más esetekben is hasznos lehet. Ez az első kérdésem, tehát, hogy ez a növekedés megvalósul-e. Vajon az személyes adatok védelmével kapcsolatban az demokratikus elszámoltathatóság kérdése felmerül, amely túlmegy a műveletek értékelésén és aztán említette a túlzott ö, ö, udvariasságot, hogy nem akarunk újra mutogatni. Nos, ezt, vajon, ezt az udvariasságot csökkentjük a jövőben, és megnevezzük-e a vétkeseket? Alberto Maritati. Most pedig Alberto Maritati, az olasz parlament képviselője. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak távirati stílusban szólnék, de van néhány észrevételem. Például a görög kolléga kifejtett az imént valamit, és erre is reagálnék. Mi történik a mi hozzájárulásainkkal, illetve véleményünkkel? Figyelembe veszik ezeket? hogyha nem, akkor igazából ilyen válságos időkben ez a sok utazgatás, sok költség, ami felmerül adófizetői pénzből, azért problémákat vet fel tehát szeretném tudni, hogy figyelembe veszik-e a mi véleményünket, az általunk elmondottakat, és hogyha igen, akkor milyen formában másodszor. Alfano kolléga is említést tett erről a szempontról, vagyis Európának szüksége van Európa tanácsra egy ideiglenes bizottságra, amelyben a kompetens szakemberek a határokon átnyúló bűncselekményekről egyeztethetnek. Ez egy egyre fontosabb, egyre súlyosabb hatásokat kiváltó terület. És van egy jelenség, ami terjed Európában, és ez már nem nemzeti probléma, hanem nemzetközi problémává válik. Ezzel kapcsolatosan mit tesz Európa, vagyis az állampolgárok szabadságjogainak csorbulása tekintetében. Most már még rövidebb leszek. Az Európolról és az Eurojustról is beszéltünk, de nem beszélhetünk csak az egyikről, anélkül, hogy a másikról is említést tennénk. Ez ugyanannak a valóságnak a két különböző aspektusa. Tehát a kettő intézményről együttesen kell szólni, ezzel legyünk tisztában lemaradásban vagyunk évek óta, és igazából nem igazán tudunk azzal foglalkozni, hogy milyen lehetőségei vannak a Europolnak, Eurojustnak, illetve hogy hogyan lehet jogi gyakorlatot, hivatkozási alapot létrehozni. Először is meg kellene határozni az Eurojust feladatait. Nagy az ellentmondás, hogyha az Eurojustról beszélünk, de bírók nélkül vannak ügyészek, 200 emberről beszélünk, igazából nem tudom, hogy milyen munkát végeznek, milyen képzettségük van, úgyhogy nem tudok mit mondani róluk, és van 15 szakértő. Tehát ez egy olyan intézmény, amire azt mondhatjuk, hogy kicsi, de hatékány, hatékony, de ami a struktúrájának a hatékonyságát illeti, azzal kapcsolatosan már vannak kétségeim. Szeretnék javaslatot tenni, különben miért is beszélek, közben megspórolni az idővel, de minden esetre gyorsan kell lépnünk, és határozott hatásköröket adni ezeknek az intézményeknek. Nem csak koordinációs feladatokat, hanem ezen túlmenően az Eurojust képviselője is elmondta, hogy egyre inkább hozzájuk tört, fordulnak a tagállamok, de nem csak előrejelzéseken kell ennek alapulnia, hanem adatbázisra van szükség, és képességre, nyomozati kapacitásra. És a tagállamoknak hozzáférés kell adnia az adatbázishoz. Ami az olasz mafiaellenes ügyészek munkáját illeti, ez például nagyon segítette egy adatbázis. Tudom, hogy futok ki az időből, de szerettem volna hangot adni az aggájaimnak, és szeretném tudni, hogy miért is vagyunk itt, ez csak egy formalitás, vagy pedig van valami tartalma is hanem mondhatjuk el, hogy mit szeretnénk és mivel tudunk hozzájárulni ezekhez a fejleményekhez, akkor nem tudom, miért jöttünk. Most pedig a görög parlament képviselője, Konstantinos Szavarász úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a professzor úrnak szeretnék gratulálni, mert kiváló előadást adott, és nagyszerű bírálattal is élt, nagyon pontos bírálattal. Én csak támogatni tudom ezeket a gondolatokat. Valóban arra van szükség, hogy egyfajta katarzis tanúi legyünk az Európai Unió különféle szintjein, mely révén mindenki meg végre beláthatja és megértheti, hogy mi a végrehajtandó feladatok. Mindez ezen túl szeretnék utalni az, az egységes jogi keretek fontosságára. Persze kérdés, miben állnak ezek, miben áll az egységes jogi keret? Ha azon témák illetékessége, amelyek a tagállamok ö, nál vannak, a kapcsolatban nem lehet egységességet teremteni. Tehát csak az egységes jogi keretek csak olyan témákra vonatkozhatnak, melyek eljárás és végrehajtási kérdéseket illetenek. Fontos azonban látnunk, hogy minden állampolgár minden pillanatban kell, hogy láthassa, hogy az európai valóságá válik a biztonság igénye, és hogy valóban teszünk is valamit az Eurojust és Európa keretében ezeket a célokért. Ám vannak még mindig olyan témák, amelyekről a professzor úr is beszélt. A korrupció a, a politikusok és a körében továbbra is súlyos probléma, ezzel is foglalkoznunk kell határon átnyúló módon is megvalósulnak. Ezek hatalmas költségvetési eszközök vesznek így el. Ha valóban ellenőrzést akarunk gyakorolni az Eurojust felett, és az Eurojust munkáját értekelni szeretnénk, és a közös biztonság és jog érvényesülésének keretein belül hasznos szerepet szeretnénk ráróni, akkor látnunk kell, hogy miképpen működik, és javítani kell a hatékonyságát is, hogy el tudja végezni az egyes állampolgár és adófizető érdekében a rárót feladatokat és munkát. Köszönöm, most megadom a válaszokra a szót. Még kifejteném, hogy itt az Európai Parlamentben folyamatos és újra visszatérő feltétele a munkánknak, az, hogy időzítjük a munkánkat. Úgyhogy elnézést kérem, ha újra és újra felhívom a figyelőket, annak figyelőket arra, hogy tartsák be az önöknek adott időt, annál is inkább, mert 6.30-kor vége a tolmácsolásnak. Az Európai Parlament többnyelvű, többek között e tekintetben is tartanunk kell a menetrendet. Az Európa felügyelete, az Euróösz fontossága rendkívül jelentős kérdések mindannyian órákig tudnánk előadni gondolatainkat ezzel kapcsolatban, ám fel, a magának az, hogy hatékonyan dolgozzunk és célzott kérdéseket tegyünk fel a panelban ülő ö, szakértőknek címezve azokat. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot szeretnék elmondani és hangsúlyozni. Ezek a nemzeti parlamentek képviselői felszólalásaiból merültek fel bennem a Eurojust szerepe például. Egyetértek, hogy az Eurojust lisszabonizálására szükség van, de az egész igazgatás, belügyi igazgatás lisszabonizálására is szükség van, hiszen különböző megközelítésben dolgoznak a különböző döntéshozók, és teljesen a nemzeti intézmények kezében van ez a terület, holott a bűncselekmények egyre inkább nemzetközi szinten történnek. Úgy gondolom, hogy a nyomozati határozat nagyon hasznos eszköz, hiszen ezzel eh, nyomon tudjuk követni, hogy a többi intézmény milyen munkát végez. Az európai nyomozati parancs a tanács tervei szerint, én egyébként ezekkel nem értek egyet, kiindulhat egy országból, Egyébként vannak országok, ahol egy rendőrségtől származik, ez máshol a bíróságtól, és azután a parancs eljut egy másik országba, és biztosítja a nyomozás alanyának jogai védelmét. Tehát ebben is fontos szerepet kaphat a Eurojust az ilyenfajta nyomozások összehangolásában. Ez nagyon hasznos volna véleményem szerint, de ez nem korlátozás a Eurojust számára, maga is kezdeményezhet vizsgálatokat. Ismerek olyan adatokat, amelyek szerint bizonyos országok szolgáltatnak adatokat, mások nem. Világos a helyzet, specifikus jelentésekre van szükség, és a kezdeményezés lehetőségét meg kell adni a Eurojustnak, ez volna egy újfajta eljárás arra, hogy a határokon átnyúló igazságügyi kérdéseket kezeljük. Néha vannak bizonyos országokban megmagyarázhatatlan ellenállások. Köszönöm. Kérem a tolmácsokat, hogy még néhány percig legyenek türelemmel, és önöket pedig arra, hogy minél rövidebben válaszoljanak. Köszönöm szépen. Igyekszem rövidre fogni, két gondolatot hoznék fel. Először is adatvédelem nem akarok most minden egyes kérdésre válaszolni. Általánosságban azonban elmondható, hogy az Eurosznál megvalósuló adatvédelem nem adokott aggályra. Két oknál fogva nem. Egyrészt, mert végső soron az információ tulajdonosa a tagállami szerv. Attól függetlenül, hogy az Europolon keresztül, vagy Eurojuston keresztül érkezett be. Az információ tulajdonjoga és a ellenőrzés joga a tagállamnál marad tehát olyan vádemeléseknél használják ezeket, amelyek a tagállami ellenőrzés tárgyai. Másodszorban az ellenőrzés az Oriusnál van egy közös felügyeleti szerv, ami az adatkezelést vizsgálja, tehát egy bírósági felügyelet érvényesül. Másodszorban meghallgattam a bírálatokat, melyek kell az erőosztott illették. Meg kell mondjam, nem, ezek közül sokat nem fogadhatok el. Az tudni tudnilik, bár biztosan ezt várták tőlem, hogy ezt mondom, viszonylagos sikerrel működött az elmúlt tíz évben. Drámaian nőtt a hatékonyságunk, hasznos segítséget nyújtottunk a nyomozásokhoz, az ügyészségi munkához, gyakran visszatérnek hozzánk és megerősítik ezt. Azt elfogadom viszont, hogy azonnal meg kéne tegyük azt, hogy a lezárt ügyekből levont tanulságokat terjesztenünk kellene. Tehát egyfajta szakértői központként is kéne működtetnünk az erőszak a jövőben. Köszönöm, Weber asszony. Egyetlen egy mondatot mondanék, hogyha azt akarjuk, hogy szabadság, biztonság térségét létrehozhassuk az Európai Unióban, akkor valóban azt, aztra kell összpontosítanunk, hogy a jövőben az Eurojust kiteljesedhedjen. Tíz évvel ezelőtt jött létre, és nagyon lassan fejlődött, nagyon kevés bizalmat élvezett. Az utóbbi időben ez az aspektus kicsit javult, azért mert valóban sikertörténet volt mostanáig, de a tanácsban a kormányok vonakodnak attól, hogy további hatalmat adjanak a Eurojust kezébe, amely föllendíthetne a tevékenységét. Köszönöm, és végül Labály professzor úr egy szót, illetve egy számot, ami a prioritásokat illeti, nagyon fontos kimondani itt a nemzeti parlamenti eh, képviselők előtt, hogy eh, a tanács határozza meg a 68. cikke értelmében a prioritásokat. Itt az Európai Tanács, tehát a kormány és államfők határozzák ezt meg. A 2010-es jelentés 60. oldalán láthatjuk a részleteket és teljes mértékben osztom az előző hozzászóló véleményét, hogy egy nagyon fontos intézményről van szó, az igazságszolgáltatási térségen, térségen belül egy kulcsszerepet tölt be, és remélhetőleg ki tudja teljesíteni a potenciáját, amelyet a szerződés ad a kezébe. Elnök, köszönöm szépen ezt a tisztázást, és még egy utolsó megjegyzésem lenne. Egy nemzeti parlamenti képviselő lesz a levezető elnök, eh, Lord Henning Chiswickből, tehát ő lesz a holnapi levezető elnök, és emlékeztetőül hadd mondjam el, hogy fontos megújítaniuk a belépőkártyák érvényességét, mert csak egy napra szólt a belépőjük, tehát kérem, hogy ezt újítsák meg. Ugyanúgy, ahogy ma fölvették a belépőkártyáikat, ugyanúgy kapják meg majd holnap, és most pedig egy fogadásra hívom meg önöket, egy koktélre a Medzenén térségben, a Polaris épület második emeletén. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és holnap reggel találkozunk. And thanks the interpreters.